So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde... Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy kis késéssel, de szeretném megkezdeni a ülést, hiszen tegnapi ülésünk egy kicsit hosszúra nyúlt, ezért a koordinátorok csak ma tudtak összeülni, ezért ez a kis késedelem. Ez, de hát ez a szakbizottság ülések napirendjével sokszor így történik. A koordinátorok közleményével kezdeném. Azt javasoltuk, házassági kapcsolatok vagyonkérdésével foglalkozó rendelet komplex teljességével Diana Wallis fog foglalkozni. Nem, nem, Tejne asszony, rosszul írtam fel. És a másik két téma, egyrészt ugye a bírósággal kapcsolatos kérdés, hogy a bírók számát növeljük. Ezzel valóban Wallis asszony fog foglalkozni, most már helyesen mondtam, és akkor volt egy ötös pontunk, a tanácsi rendelet az elektronikus közzétételekről. Cébrú úr a felelős ezerre. Aztán a staff regulation, Ruth Bérend aztán lesz a jelentéstevő, aztán az Unió szabadalom az rabkai úré, aztán a szabadalom a nyelvi kérdésevel Badeszári úr foglalkozik, aztán én is vállaltam egy jelentést, aztán az immunitással rotációs rendszerben foglalkozó, Magisztris úr foglalkozik ez illetve aztán a következő témában Rapkai úr foglalkozik, az egyik rész a Severin esettel pedig Speroni úr foglalkozik a rotáció jegyében. Aztán vannak még vélemények, egyrészt nyilvános hozzáférés az Európai Unió dokumentumaihoz, Lichtenberger asszony, lesz ez a vélemény. Aztán a tengeri eh, fúró tevékenységekkel kapcsolatos környezetvédelmi kérdésekkel szintén Lichtenberger asszony fog foglalkozni. És aztán az utolsó pont, ez a jelzálok hitelekkel kapcsolatos javaslat, ezt Lechner úr vállalta el. Tehát ezek lennének a közleményeim a bizottság felé, és akkor most hozzá és fognánk a napirendhez. Az első napirendi pont a könyvvizsgálati politika, jelentéstevő Antonio Massip Hidalgo úr, és neki meg is adnám a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! szeretnék köszönetet mondani az érdeklődésért és az együttműködésért. A, a jelentés elkészítése során természetesen egyetértek azzal, hogy a könyvvizsgálat nagyon fontos annak érdekében, hogy a hitelességet és a bizalmat fent tudjuk tartani. A célom, ugye, ahogy előadó kollégáim célja is az, hogy hogy a kompetenciákat és kapacitásokat növeljük, erősítsük, és így a, a tagállamok érdekeit jobban tudjuk megvédeni. Politikai probléma is felmerül, hiszen felmerül a kérdés, hogy a függetlenség e, valóban megőrizhető-e ez a bónuszok kérdése, vannak akik ezt elutasítják, de hát e, Léne elnök úr egy javaslattal élt, amelyet a liberálisok is támogattak, és ez az arany közép út a különböző álláspontok között. És ennek jegyében a 49-es és 50-es módosított tejnasszonytól támogatom. Úgy tűnik van itt egy fordítási hiba, amely majd korrigálásra kerül de talán még hozzá lehet ezt fűzni egy olyan megfogalmazás, hogy a bizottságot felszólítjuk, hogy egy hatástanulmányt készítsen arra vonatkozóan, hogy a, a rotáció milyen következményekkel járnak kis és közepes méretű könyvvizsgálató vállalatokra nézve, különösen a piaci koncentráció szemszögéből. Aztán Léne úr javaslatát említeném még egyszer, a 63-as módosító talán félre értelmezhető, rosszul is értelmezhető, és, és akkor a könyvvizsgáló függetlensége sérülhet. Köszönetet szeretnék mondani azoknak is, akik javaslatokat nyújtottak be a 110-es módosítóra gondolok Tejnasszonytól. Itt ugye arra van szó, hogy egész pontosan mit is fed le ez a könyvvizsgálati rendszer, és kérném a képviselőt, hogy rövidítse le ezt a szöveget, hasonlóan, mint a léne módosító 107-es, ugye ott is azt követelik, hogy legalább két könyvvizsgálót kell figyelembe venni, akik nem a négy nagy könyvvizsgáló cégnek dolgoznak. Aztán egy másik alapvető pont, ez a, a függetlenségről szól, itt a további szolgáltatások tilalmára van szó, hogy ne lehessen tanácsadóként jelen az adott cégnél, mert hogyha ő a tanácsadó, és ezen kívül még bírálni is kell a céget, akkor az érdek konfliktushoz vezethet. Éppen ezért rátérnék az eredeti 14-es pontra. Itt azt kellene kérnünk a bizottságtól, hogy sorolja fel azokat a szolgáltatásokat, vagy azokat a feltételeket, kritériumokat, amelyeket figyelembe véve garantálni lehet, hogy a könyvvizsgáló funkciójával összeegyeztethető ez a járólékos tevékenység. Tehát, hogy mi az, ami összeegyeztethető a könyvvizsgáló felülvizsgálati tevékenység, és mi az, ami nem. Szeretnék köszönetet mondani a további javaslatokért is, amelyek valóban jó szándékúak, de hát mégiscsak vannak olyan pontok, olyan javaslatok is, amelyek igenis félreértelmezhetők. Például a 24-es pont, tájékoztatás a könyvvizsgáló részéről, igen, ezt meg kell őriznünk, biztosítanunk kell, de talán a vállalat viszonylagos nagyságát is figyelembe vehetnénk, hogyha ezt a tájékoztatást fenn akarjuk tartani, hiszen nem akarjuk a vállalatokat folyamatosan zavarni, hogyha, főleg, hogyha ezek nem írnak különösebb jelenőséggel. Aztán... Auditores. Aztán következő módosító, hogyha hogyha minden vállalatnak kell könyvvizsgálatási kérdés, aztán 41-es módosító, nem indulhatunk ki abból, hogy ezek a kockázat jelentéstételek kötelezőek, hiszen ezek további költségekkel járnának a vállalatok számára, és ez válság idején nem túl kedvező. Azzal is egyetértek, hogy, hogy a nemzetközi ö, számviteli normák alkalmazásának ö, javításáról is gondoskodnunk kellene és aztán minden érdekeltnek szeretnék köszönetet mondani azért is, hogy nagyon jól együtt tudtunk működni, és nagyon remélem, hogy a jövőben és együtt tudunk majd működni, hogy megfelelő kompromisszumos javaslatokat, módosítókat tudjunk kidolgozni, és reméljük, hogy az IMCO szakbizottsággal és ennek egyében megfelelően együtt tudunk majd működni. Köszönöm szépen, ma szép kollég, modú, modú kolléga kapja meg a szót. Sugestiile pe care eu, în calitate de raportor din umbră, le consider necesare pe... Köszönöm szépen. Árnyék jelentős tevőként a következő lenne a megjegyzésem. Nem értek egyet azzal, hogy kötelező legyen ez a rendszer, és a díjazással sem is, és hogy egy harmadik fél nevezze ki a könyvvizsgálót. Azt gondolom, hogy ezzel csak nőnének a könyvvizsgálói díjak, költségek. És ráadásul az ilyen rendelkezések nem csak a legnagyobb négyre, hanem más könyvvizsgáló cégekre is kihalt, a kisebb és közepes méretű cégekre is. Elviekben nem értek egyet a kettős könyvvizsgálattal, de egyetértek azzal, hogy a vállalatok részvétele a pályázatokon a könyvvizsgálói kinevezéssel kapcsolatban szélesebb körül kell, hogy legyen. Ezen kívül azt gondolom, hogy jó, hogyha a szerződésekben töröljük a könyvvizsgálók kinevezésére vonatkozó részeket, és a belső és a pénzügyi, külső pénzügyi könyvvizsgálói tevékenységek szétválasztását is támogatom, különben zavarokhoz vezethetne a rendelkezés, amelyel csak nőne a költség és csökkenne a minőség. Következtetésképpen tehát azt gondolom, hogy támogatni kell és bátorítani kell a KKV-ket, anélkül, hogy a legnagyobb négy könyvvizsgálót ez nagyon érzékenyen érinteni. Ezen kívül azt gondolom, hogy a fő jelentéstevő véleménye a módosítók után nem igazán ö, különbözik az enyémtől. Köszönöm. Time, bitte. Köszönöm szépen, Time kolléganő. Ja, ich möchte mich igen. A vitatott pontokra szeretnék összpontosítani. Masszív kollégának köszönetet szeretnék mondani. Részletes jelentős tervezetet készített. És azt is köszönöm neki, hogy a rotációnál Léna és Léna kolléga és a saját módosító indítványaimat figyelembe vettem. A 24-es módosító indítványal kapcsolatban azt kérem, hogy ezt utasítsuk el, én ezt nem tudom vállalni. A kommunikációnak kötelezőnek kell lennie a könyvvizsgáló és a, a gazdasági ellenőrzést végző között. A pénzügyi válság kapcsán nem tudták a gazdasági vizsgálatot végzők, hogy ezt az együttműködést milyen mértékben kell megvalósítaniuk. Éppen ezért ezt a konfliktust meg kell szüntetni. Mi elmondtuk azt, hogy kötelező érvényűen kell ezt a kommunikációt folytatni, és kötelezni kell a könyvvizsgálókat arra, hogy az életékes hatósággal, a bankfelügyelettel együttműködjenek. senki nem mondta nekem azt, hogy örülne annak, hogyha ez önkéntes alapon működne. Sok országban már így is működik ez, tehát kötelező érvényűen. Ami nem könyvizsgálati jellegű szolgáltatásokat illeti, vannak olyan országok, mint például Németország, ahol törvényileg szabályozott és szigorú az elkülönítés, de nincsen tilalom. Egyértelmű különbséget kell tenni a szétválasztás között, az ellenőrzési és tanácsadási szolgáltatások között, illetve a szolgáltatás megtiltása között. Én azt javasoltam, hogy a tilalmat a rendszer szempontjából fontos pénzügyi intézetekre kell kiterjeszteni, hiszen őket a négy nagy ellenőrzi. Általában két nagy könyvvizsgáló cég kapcsolódik bele a munkába. Az egyik a könyvvizsgálatot végzi, a másik az ellenőrzést. Ők egymást váltják, és mind a négy eh, tájékoztatást kap a vállalkozással, vállalattal kapcsolatban. Többször elhangzott az, hogy a rotáció költségeket eh, teremt, és ez a rendszer szempontjából fontos pénzügyi intézeteknél nem gondolom, hogy ez olyan jelentős lenne, a német bankoknak megint jól megy, tehát azt gondolom a költségeket nem tudjuk elfogadni, mint érvet, különösen az említett pénzintézeteknél. A minőség csökkenése szintén egy olyan érv, amelyet mérlegelnünk kell, meg kell vizsgáljuk, hogy kik a címzettet, ki az, aki, kik az, akit ellenőriznek, és a kicsiket el kell különíteni, akik önkéntes alapon végzik az ellenőrzést, vagy végeztetik az ellenőrzést, és a nagy tőzsdén bejegyzett cégek között, illetve a rendszer szempontjából meghatározó pénzintézetek között. Tehát a címzettek köre teljesen különböző. Németországban vannak olyan vállalatok, amelyek uh, ket ugyanaz a könyvvizsgáló cég ellenőriz az alapításuk olta, ez ugyanaz, mint amikor az ember több generáción keresztül ugyanazt a közjegyzőt, ugyanazt a, az ügyvédet alkalmazza. Tehát itt vissza lehet keresni régi dokumentumok. Annak idején én is ismerem ezt a saját ügyvédi kamarámból, amikor a megbízó maga sem tudja, hogy mi is történt a cégében, éppen ezért fontos, hogy a dokumentumokat utána lehessen keresni. Nagyon fontos, mint említettem, tehát a különválasztás a kisvállalkozások számára kötelező érvényű szolgáltatásoknál szintén különbséget kell tenni a kis és a középvállalkozások és a nagy cégek között és nagyon fontos, hogy a vállalkozások megfelelő könyvitelre rendelkezzenek, arra is tekintettel kell lenni, hogy a különböző országokban máshogy kezelik ezeket a területeket, azok a feladatot, amelyeket a könyvvizsgáló végez Nagy-Britanniában, Németországban ugyanezt az adó tanácsadó végzi, és nem szeretnék jelet tenni az adó tanácsadó, illetve a gazdasági tanácsadó, mint szakma között, minden bizonyal sikerülhet a tilalomnál is kompromisszumot kialakítani, illetve az ellenőrzési szolgáltatások szétválasztása között. Más véleményen vagyok egy további módosítónál is, ez Léna úr módosítója, vélemények különböznek. A növekedés küszöbnél nem vagyok biztos abban, hogy mire vonatkozik az ellenőrzési szolgáltatás, ugyanezt a nagyságrendet kéne alapul venni, mint amit a megbízó mutat. Tehát a kis cégek kis könyvvizsgáló cégeket, a nagyok nagyokat bízzanak meg, a közepesek pedig közepeseket. A négy nagyok esete azt mutatja, hogy egyre inkább koncentrálódott ez a terület, és az USA-ból is kaptunk híreket. A növekedés továbbra is fennmarad. marad. El kell gondolkodnunk arról, hogy a méret meghatározásánál milyen küszöböt rögzítünk. Hát a gazdasági ellenőrzés végző cégeket nem szabad mesterséges módon kisméretűben megtartani. Köszönöm. Gracias, presidente. Eh, yo soy partidario y he leído... Köszönöm, elnök úr. Elolvastam az zöld könyvet, és eh, én ezt eh, megfelelőnek tartom. De az ilyen kérdésekkel kapcsolatosan, szokásosan mint a szabadalmakkal kapcsolatban is ezt láthattuk, itt is ugyanez a helyzet. Olyan kérdések jelennek meg, amelyekről már szavaztunk, amelyekről már magyarázatokat kaptunk, és most megint előkerülnek. A könyvvizsgálók rotációja, a kiegészítő szolgáltatások, a könyvvizsgáló szolgáltatásokon túlmenően. Ezek olyan kérdések, amelyeket már négy évvel ezelőtt szabályoztunk. Azután, ami Olaszországban és Franciaországban történt, bizonyosaknak, bizonyos személyeknek az az érdekük, hogy megint előhozzák ezeket a kérdéseket. Én szeretném, hogyha elkerülnénk az ilyen jellegű általánosítást. A könyvvizsgálók világában, és ezt már négy éve is láthattuk, elfogadtak különböző intézkedéseket, jogi jellegű intézkedéseket, amelyek megfelelnek a jó kormányzás és a megfelelő könyvvizsgálói minőség elvárásainak. Massipur jelentése nekem tetszik, mint már mondtam, attól a pár ponttól eltekintve, amelyek a négy évvel ezelőtti helyzetre utalnak vissza. Nos, a tapasztalat azt mutatja, hogy például ami a rotációt illeti, a Bokkóni Egyetem jelentését ismerjük. Ö, Olaszországban 9 éve 9 évre kötelező a rotáció. A tapasztalat azt mutatja, hogy ezen kötelező jellegű rotáció inkább több kárt okozott, mint előnyt. A költségek nőnek, a könyvvizsgálat minősége pedig csökken hogyha egy másik könyvvizsgáló céghez kerülünk, akkor nagyon sok információ elvész, megint nulláról kell indulni, és az egész eljárást újraindítani, ami természetesen hátrány. A kiegészítő szolgáltatásokról is öm, készítettem módosítókat. Van egy ö, jogszabály, amely egyértelműen határ, meghatározza és korlátozza ezen kiegészítő szolgáltatásokat, amelyek mégiscsak a könyvvizsgáló cégnél maradhatnak. Ami az általános érdekű vállalatokat illeti, vannak mechanizmusok, amelyekkel ezen kockázatokat lehet ellenőrizni. Ezen kívül a könyvvizsgáló cégek egy, felül, egy felügyeleti rendszernek vannak kitéve az adott tagállam szabályai alapján. Ezen kívül, ami a nemzeti versenyt illeti, gyakran multidisciplináris cégekről van szó, sokkal inkább nemzetközi és globális környezetben kell, hogy dolgozzanak, mint a múltban. Azt gondolom, hogy ezt is a jelentésbe be kellene venni. Ami pedig a könyvvizsgáló cég kiválasztását illeti, a parlamentben Lén elnök úr, én magam és sok kolléga úgy gondolja, hogy bátorítani kell a kis és középvállalatok létrehozását, a könyvvizsgálói terület kapcsolatban, és nem elég, hogyha a négy legnagyobb, a Big Four vállalat lépít fel. Mi úgy gondoljuk, hogy a kis és középvállalatok hozzák a legtöbb munkahelyet létre az EU-ban jelenleg, ezért tehát érthető az, hogy nagyobb választási szabadságot akarunk létrehozni. Kérjük viszont, hogy a könyvvizsgálói bizottság működését vizsgálja felül a szakbizottság, azért, hogy a könyvvizsgáló kiválasztása a könyvvizsgálói bizottság javaslatára történjen, olyan kritériumok figyelembevételével és preferenciák figyelembevételével, amelyet a könyvvizsgálói bizottságnak figyelemben kell tartania. Azt gondolom, hogy a Parmalat ügy igen nagy nyomást gyakorolt, Érthető tehát, hogy a könyvvizsgáló cégek reagálnak, és az is érthető, hogy mi nagyobb felügyeletet kérünk, és nagyon fontos, hogy a bizalom visszatérjen. Nem arról van szó, hogy bárkit büntetni kellene, vagy egyes vállalatokat külön pellengére állítani, és azt gondolni, hogy az interneten például különböző kibúvók vannak, de azt gondolom, hogy ha a kollégáknak kérdései vannak, akkor ezt fel kell, hogy tegyék, anélkül, hogy a korábbi vitákat újra nyitnánk, és ezért remélem, hogy a lehető legjobb álláspontot sikerül kialakítanunk. Köszönöm szépen. Tány asszony egy mondatban megfogalmazta a zöld könyv kapcsán felvetett központi problémát. A zöld könyv a könyvvizsgálattal foglalkozik, de egyértelműen látni kell azt, hogy egyértelmű különbségek vannak, ami a közérdekeket illeti. Én egyetértek azzal, hogy amikor nagy pénzügyi társaságokról van, a rendszer szempontjából meghatározó pénzintézetekről, akkor itt nagyon fontos szigorú és világos szabályokat kialakítani, egyértelműen ellenőrizni azt, hogy mindaz, ami történik, rendben van-e. Tehát nem csak a tulajdonosi érdekekről van szó, hanem rendszer szempontjából meghatározó pénzintézetekről, adófizetői érdekekről. A pénzügyi válság kapcsán nem szabad megengedni azt, hogy még egyszer a közemberek fizessék meg ennek a kárát, tehát nagyon fontos, hogy hatékony legyen az ellenőrzés, szigorúak legyenek a szabályok. Még mindig jelentős közérdek mutatkozik a tőzsdényedzett cégek irányában, hiszen nagyon fontos, hogy itt megfelelőek legyenek a befektetések, és fontos, hogy szigorúak legyenek a szabályok. Talán nem annyira kell, hogy szigorúak legyenek, mint a rendszer szempontjából fontos pénzintézeteknél, de különbséget kell tenni. Ez a két terület egészen különbözik a kis és középvállalkozásoktól. A tulajdonos általában az ügyvezető a kisebb cégeknél kis és középvállalkozásoknál, és éppen ezért teljesen mások az érdekek. Tehát bizonyos tanácsadói szolgáltatásokat is végeztetniük kell, és mások kell, hogy legyenek a kritériumok ezeknél a cégeknél, mint az először említett két csoportnál. Éppen ezért nagyon fontos az egyértelmű különbségtétel. És hogyha az Európai Unió további jogalkotási munkát végez majd, jogalkotási javaslatokat kell tennünk a zöld könyv kapcsán, és akkor nagyon fontos a kicsik és a köl, nagyok között, illetve a különböző igények között különbséget tenni, hiszen ezek különböző világokban mozognak, és ami az auditot illeti, különbözőek az elvárásaik. Ennyit szerettem, szerettem volna még mondani, megadom még egyszer a szót a jelentéstevőnek, és utána áttérhetünk a következő napi rendi pontra. Köszönöm. Eh, Köszönöm. Köszönöm szépen. Hogyha valamennyien egyetértünk, hogyha valóban mindannyian azt mondjuk, hogy egyetértünk a zöld könyvvel, akkor tulajdonképpen világos a helyzet, akkor egy olyan szöveget kell alkotnunk, amelyel támogatjuk Barni urat, támogatjuk az ő általa kijelölt irányt, és nem csak a zöld könyvvel kapcsolatban, hanem egyáltalán, amikor Európáról szó van, akkor azt kell mondanunk, hogy jó a helyzet, hiszen a francia könyvvizsgálók vizsgálata, több ezer francia könyvvizsgáló vizsgálata azt mutatta, hogy ha így folytatjuk, akkor hamarosan csak oda fogunk eljutni, hogy a különbségek még nagyobbak lesznek. Tehát egyre nagyobb lesz a szakadék a kisebb és a négy nagy könyvvizsgáló cég között. Éppen ezért fontos az európai monopól ellenes, oligopol ellenes szellemet képviselnünk, és ezért kell sikra ezen célok mellett, és ezért kell támogatnunk továbbra is Barnier urat az általa kijelölt úton. Ha ez sikerül, akkor valóban előre tudunk lépni. És Léne elnök úr javaslatát is támogatni szeretném, hiszen meg kell próbálnunk egy olyan megfogalmazást találnunk, amely lehetővé teszi számunkra azt, hogy hogy, hogy valóban a zöld könyvben leírtakat tudjuk megvalósítani, hogy semmiképpen sem szabad ellent mondanunk a zöld könyvnek. Ha ezt megtesszük, ha ezt elérjük, akkor valóban konszenzusra jutunk, és akkor május 23-án valóban egy olyan szöveget tudunk előterjeszteni, amely mindenki számára elfogadható, Bodó kollégám számára is, aki jelen pillanatban még egy kicsit másképp látja a helyzetet, mint én. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadónak, úgy gondolom, hogy akkor májusban szavazunk is erről a jelentésről, és hát várhatóan lesznek még kompromisszumos módosítók ezzel kapcsolatban. De akkor ezzel rá is térnék a következő napirendi pontra, a 18-as, a dajani Wallis pontja az alternatív vitarendezés polgári kereskedelmi és családi ügyekben az előadói a szó. Köszönöm, elnök úr. Valóban ez az első eszmecsere a bizottság legutóbbi közleményével kapcsolatban az alternatív vitarendezési rendszerekről. Természetesen ez egy olyan terület, ahol a szakbizottságunk már nagyon régen fellép, mivel hogy az alternatív vitarendezés és a mediáció alapvető célja, hogy a polgároknak jobb hozzáférést biztosítsunk az igazságszolgáltatáshoz. És ez nagyon fontos a kereskedelmi területen is. Most előttünk egy konzultációs anyag van, amely a címében azt mondja, hogy az ADR, az alternatív vitarendezést a kereskedelmi ügyletekre és gyakorlatokra akarja alkalmazni az Európai Unióban. Nos, ez van a címben, de az anyagon belül kizárólag a fogyasztói kérdésekkel foglalkozik. Ez némi problémát okoz nekünk azzal kapcsolatban, hogy a parlamentünkben ki is foglalkozzon ezzel, hiszen természetesen a fogyasztói ügyek az Inteszakbizottsághoz tartoznak az alternatív vitarendezés, a mediáció horizontális kérdés, és ezért nagyon is a júri hatáskörébe tartoznak. Azt gondolom, hogy nekünk is foglalkozni kell az ügyel, mert egyértelmű hosszú ideje, hogy a mi szakbizottságunknak nehézségünk van olyan helyzetekben, ahol a kérdések vagy a projektek csak a Szankó főigazgatóság hatáskörébe tartoznak, és az igazságszolgáltatási főigazgatóság hatáskörébe már nem, különösen ami az eljárási ügyeket illeti. Azt tudom, hogy a Szankó képviselői itt vannak ma, talán jó lenne, hogyha miután én felszólaltam, ők is elmondanák a véleményüket arról, hogy mit gondolnak erről a kérdésről. Egyértelmű, hogy a konzultáció megfelel annak, amit Redding biztos asszony mondott a múlt héten, hogy az igazságszolgáltatás a növekedést kell, hogy szolgálja a belső piacon. És azt gondolom, hogy ezzel nekünk is sokat kell foglalkoznunk. Ami az ADR-t, az ADR-t illeti, nem csak a fogyasztókkal kell foglalkoznunk, még akkor is, hogyha ez nagyon fontos számunkra. Elnök úr, az önjelentése a kollektív jogorvoslattal kapcsolatban már nagyon fontosnak tartja az alternatív vitarendezést az európai rendelkezések körül, azzal kapcsolatban, hogy a kollektív jogorvoslatot hogyan tudjuk megoldani. Tehát mindig is egyértelmű volt, hogy mi az általános vitába akarjuk bevonni ezt az ügyet. És hasonlóan azt is tudjuk, hogy az ADR fontos lehet a rágalmi kérésekkel kapcsolatban. Tudjuk, hogy ennek a, a családügyekben nagyon nagy jelentősége van. A szakbizottság üdvözli, és nagyon fontosnak tartja, hogy a belső piac jobban működjön vannak horizontális kérdések és egyéb kérdések, amelyek szintén kapcsolódnak az alternatív vitarendezéshez, amire szeretnénk mi reagálni, különösen ami a környező eljárási követelményeket illeti, az ADR záradékok a szerződésekben, határidők, lejárati határidők nagyon fontos. Az egyes bírók bizalmi státusza, stb. stb. Ezekkel már a mediáció kapcsán foglalkoztunk, és a mediációról közvetítésről szóló irányelvben is már ezek benne foglaltatnak. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy áttekintést kapjunk a környező eljárásjogi és egyéb kérdésekről is, és talán elmondjuk, hogy nekünk az a az igényünk, hogy bővítsük azt a megközelítést, amit a bizottság alkalmaz az ADR-rel kapcsolatban, különösen tudván azt, hogy a bizottságnak az elképzelése az, hogy az igazságszolgáltatás a növekedést szolgálja Európában, és ezzel kapcsolatban az alternatív vitarendezés alapvető kulcsfontosságú elem a belső piac működésével kapcsolatban, és azért, hogy jó hozzáférést biztosítsunk az igazságszolgáltatáshoz. Szeretnék azért iránymutatást kapni arról, hogy a kollégáknak mi a véleménye arról, hogy a mi szakbizottságunknak mi a viszonya ehhez a témához, ehhez a jelentéshez, és hogy bővítsük-e azt, amit a bizottság mond, és természetesen szívesen meghallgatnám a bizottság véleményét is. Köszönöm. Frau Kollegin McCarthy. McCarthy, eh, kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, Köszönöm Wallis asszonynak az előadó. Én leszek az árnyék előadó a frakcióm nevém, és ahogy Wallis asszony is elmondta, már régóta dolgozunk ebben a szakbizottságban, az alternatív vitarendezésen, már korábban. Én írtam elő a véleményt erről, és Wallis asszony volt az árnyék előadó, és mi sürgettük a bizottságot, hogy foglalkozzon ezzel az ügyel, mert úgy éreztük, hogy ez nem került napirendre, amikor a polgárok igazságügyi hozzáférésére volt szó. Úgy gondolom, ez egy fontos kezdeményezés, és úgy gondolom, ez nem csak a fogyasztókkal, vagy a kereskedelmi joggal kapcsolatos kérdés. Nagyon sok munkát végeztünk ezen a területen, nagyon egyértelműen a polgárokat szolgálja ez, és hát mivel mi foglalkozunk az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréshez, ezért jó, hogyha mi foglalkozunk ezzel, és Wallis asszony vezeti ezt a témát. Természetesen vizsgálhatjuk fogyasztói szempontból, de számomra ez inkább a polgári jogokat és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés jogát érinti elsősorban. Itt ugye foglalkozhatunk egyedi választóközeti esetekkel, hiszen mi, én legalábbis nagyon sok levelet kapok ilyen vonatkozásban, mert nagyon sok problémával fog, találkoznak a választópolgárok az igazságszolgáltatás terén, hiszen sok millióan dolgoznak, házasodnak külföldön, és egy alternatív vitarendezés sokkal egyszerűbb és olcsóbb módja lenne a perek rendezésen, jó lenne, hogyha lenne egy alternatívája annak, hogy bíróságon, eh, bíróság előtt rendezzék az ügyeket. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon eh, érdekes jelentés, a bizottságunk számára is nagyon fontos ez a kérdés eh, nem szeretnék most arra kitérni, hogy mennyire széles legyen ennek a hatásköre, hiszen még konzultálnom kell a frakciómmal hogy, hogy milyen széles körű ajánlásokat tegyünk ezen a téren. De együtt működünk természetesen Wallis asszony, aki már nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik ezen a téren, és amint mondtam, én nagyon fontosnak tartom a szakbizottság szempontjából ezt a jelentést. Köszönöm szépen, megpróbálok én is választ adni Wallis asszony kérdése, ugyanúgy, ahogy McCarthy asszony, én is úgy gondolom, ezek az, ez az alternatív vitarendezés rendkívül fontos az európai belső piac jövőjének szempontjából. És ugye vitát folytattunk a szerződés jogról, és ez megmutatta, hogy van nagyon sok úgymond puha akadály a fogyasztók szempontjából, de a kkv szempontjára is akadályok ezek, hogy határon átnyúló szolgáltatásokat nyújtsanak, és ez leginkább a jogi szerkezettel, a jogi háttérre függ össze, és hát ez, ez az alternatív vitarendezés ugye egy költséghatékonyabb alternatívája is lenne a bírósági eljárásoknak, ezért nagyon hasznos lenne, és nem csak a fogyasztók szempontjából. Természetesen érinti a fogyasztókat, is, de ez egy nem tisztán fogyasztóközpontú téma. Itt valóban kis iparosokról, kis cégekről és van szó, akik ugyanolyan problémákkal kell, hogy szembenézzenek, és éppen ezért hasznos lenne számukra is ilyen alternatív, leegyszerűsített mechanizmusokat teremteni. Az eljárás jog mindenképpen ennek a szakbizottságnak a hatáskörébe tartozik, éppen ezért jogosnak tartom, hogy mi legyünk az illetékesek, ne pedig az IMCO szakbizottság. Természetesen szorosan együttműködünk velük, az 50-es cikk, ami a fogyasztóvédelmet illeti szintén figyelembe fogjuk venni. Wallis asszony pedig kérte, hogy talán még a bizottság is nyilatkozzon ebből, erre vonatkozóan. A Szankó főigazgatóságtól ki van itt, többi a szó, akkor tessék. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkit köszöntök. Én a Szankó főigazgatóságot képviselem. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam a hozzászólása, és elmondjam a bizottság elképzeléseit. Az alternatív vitarendezés kérdéssel kapcsolatos javaslat stratégiai jelentőségű a bizottsági munkaprogramban a 2011-es évre nézve. Mivel stratégiai javaslatról van szó, ez azt tükrözi, hogy a bizottság eltökélt November 15-éig szeretnénk elkészülni a javaslattal. Megerősíthetem azt, hogy a bizottság a fogyasztóvédelmi javaslat a belső piacon belül rendkívül fontos. A belső piacon, illetve a belső piacra vonatkozó javaslat holnap egyértelműbbé válik, amikor elfogadja majd a bizottság a az úgynevezett Single Market Act-et, és a 12 fellépés közül ez lesz az egyik, amelyek prioritást képeznek a belső piaci fellépések körében. A belső piaci aktus kapcsolatban holnap hoz döntést a kollégium sor került már egy vitára az Európai Parlamentben a vitarendezéssel kapcsolatban, az alternatív vitarendezéssel kapcsolatban Baldassári úr, Valisz asszony és az elnök úr is részt vettek ezen. Március 11-én került egy csúcsrálkozóra, ahol a részletekre is kitértünk, és elmondtuk, hogy mit szeretnénk a javaslatunkkal elérni az alternatív vitarendezéssel kapcsolatban. Fontos a jó kézagokat kitölteni, azért, hogy létrejöhessen egy alternatív rendezési rendszer a fogyasztók számára, ez eddig ugyanis nem létezett. Ennyit szerettem volna elmondani, és szívesen válaszolok további kérdéseikre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a bizottság képviselőinek hozzászólását. Diana, szeretnél még valamit mondani? Nem? Akkor mindenkinek köszönetet szeretnék mondani a vitában való részvételért. első eszmecserére kerülhetett e, ezzel sor, ezt még folytatjuk majd. Tegnap pedig már jeve, jeleztük azt, hogy az I-bizottság előadását fogjuk meghallgatni. uh, urat köszön, szeretném köszönteni, alelnöke ő ennek a háznak, az internet területért e, felelős, és az I szakbizottság is az ő hatáskörébe tartozik. A titkárság pedig még a szavazás előtt rövid előadást fog tartani, utána pedig azonnal rá is térünk a szavazásra. Köszönöm szépen, hogy 5 percet kaphattunk, és szeretnénk felhívni a figyelmet erre az új eszközre. Az i-bizottságról van szó. Ez az interneten a szakbizottságok weboldala egy új Eh, eszközről van szó, fejlesztés alatt áll, és miért szeretnénk ezt önöknek bemutatni? Az elnök úr elmondta, hogy itt egy kísérleti jellegű projektről van szó. Mi vagyunk azok, akik a hét végén, illetve a hét elején a kísérleti szakaszt el fogják indítani, és éppen ezért fontos, hogy számíthassunk az önök reakciójára. A politikai frakciók eh, személyzetét eh, és a titkárságokat már tájékoztattuk, de nagyon fontos, hogy a szakbizottságok is képben legyenek. Tehát ez az az oldal, ami megjelenik majd, hogyha megnyitják a szakbizottságok weboldalát. Itt találunk egy naptárat, ahol nem csak az ülések vannak feltüntetve, hanem a trialógusok időpontját is megtaláljuk, a munkacsoporti ülések időpontját, tehát bármely tevékenységről legyen is szó a jogi bizottsággal kapcsolatban, mindez itt megjelenik majd. És hogyha a napra klikkelnek, akkor e, megkapják a napi rendet is. Akkor szintén utána lehet nézni e, a napirendnek egy kicsit gyorsabban, is, és megtalálhatják az összes olyan anyagot, ami előkerülhet az ülés kapcsán. A bal oldalt nézzük most meg. Rugalmas ez az új eszköz, rengeteg információ válik ezzel hozzáférhetővé, a tagokat is megtaláljuk rajta. Az elnököt, a koordinátorokat, A titkárságot is megtaláljuk itt, mégpedig egy rövid információs részt is találunk a felelősségi körökkel, feladatkörökkel kapcsolatban. Szerepelnek a frakciók munkatársai is, a kompetenciák, feladatkörök, a jogi szakbizottság munkája az ügyrend értelmében, illetve az ülések. Az üléseknél számos információt találunk, itt nem szeretném most az egészet megmutatni, hiszen ezzel nagyon sok időt veszítenénk. Az anyagokat, jelentéseket itt feltüntetjük, a munkáról, az éppen folyó munkáról is beszámolunk, a webstreamingen követett ülésekről is találnak itt információt, mindarról, ami a webstreaming kapcsán megjelenik, a naptárakat, eh, amint említettem. Szerepelnek itt a jelentéstervezetek is, ez nagyon jó, hiszen ezzel sokkal több információhoz tudunk hozzáférni, mint jelenleg az interneten keresztül. Például Karim úr jelentéséhez is. Hol is van Karim úr jelentése? Egy olyan jelentést keresek, amit meg is lehet találni, hiszen még nem tudtunk mindent feltenni erre a weboldalra, tehát a jelentéstevőről is találunk információt, munkatársairól, az illetékesekről, és a jelentéstevő a jobb oldalon szerepel. Utána találunk egy linket is, a többi szakbizottság vélemény tervezetével kapcsolatban, elsoglásával kapcsolatban szerepel a szavazói lista a szavazásnál, de ez az utolsó pillanatban válik csak elérhetővé. Előzetesen a frakciókat értesítjük mindenről. Itt szerepel a teljes háttér, a jelentéssel kapcsolatban az egyéb kontaktoknál még további információkat is találunk az Európai Bizottság illetékes igazgatóságáról, a frakciókról, akik foglalkoznak a jelentésekkel, véleménytervezetekkel. Az állásfoglalásoknál ugyanezt szerepel, az elfogadott jelentések is megtalálhatóak, a véleménytervezetek, jegyzőkönyvek, amelyeket elfogadtunk. Tehát mindez az információ, ami fontos lehet, sokáig itt marad, eh, archívum szerűen. A bal oldalon a rugalmasabb eh, rész szerepel, ez standard, nem mi döntünk ezekről a pontokról, de ezekre hatással lehetünk. Nagyon sok informális eljárást folytatunk, amiket nem szerettünk volna, illetve nem tudunk feltüntetni a jelentéseknél és állásfoglalásoknál, a vitarendezést, azonban itt a baloldalon megjelenthetjük jelentethetjük a jogi szakvéleményeket, a delegált jogi aktusokat, illetve mindazt, amit a bizottságtól kapunk. Van itt egy fejezetünk, ahol a szubszidiaritás elvéről van szó, a legutóbbi véleményekről, amelyeket a nemzeti parlamentek küldtek el nekünk. A nemzeti parlamentek politikai hozzájárulásai, az immunitások, mentelmi jogok, ez természetesen bizalmas, és mindez szerepel ezzel kapcsolatban, hogy milyen belső szabályokat alkalmazunk, más nem szerepel. Mert hát csak az szerepel, hogy milyen szabályokat alkalmazunk a mentelmi jogok felfüggesztésénél. Workshopok, delegációs látogatások, stb. stb. minden szerepel itt. Illetve a, munka, a munkacsoportok is szintén rende együtt feltüntetve. A titkárság perspektívájából nagyon fontos az, hogy itt reál időben közvetlen módon tudunk tájékoztatni. Korábban erre nem volt lehetőség, e-mailen kellett tájékoztatnunk, most pedig az internetre is fel tudjuk ezt tenni. Nagyon fontos számunkra az önök véleménye, hiszen ettől függ ennek a kísérleti szakasznak a sikere. Fontos, hogy számíthassunk önökre, és hálásak lennénk, hogyha visszajeleznének, mi az, ami hiányzik, mi az, ami nem működik. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Azt gondolom, hogy ez a papírok mennyiségét csökkenteni fogja. Lichtenberger asszony, nem szeretnénk azonban most vitát nyitni mindezzel kapcsolatban. Remélem, hogy a Lichtenberger asszony, hogy jobban hozzáférhetővé válik a hálózat kívülről, hiszen nagyon gyakran ez nem elérhető. Rossz a hálózat nagyon sok területen, és sok területen az a gondom, nem szeretem a papírstáplikat, ezt nem kell hangsúlyoznom, hogy nem jó sok papírral dolgozni, de meg kell nézni azt, hogy az információk hozzáférhetőek-e biztonságos módon, hiszen jelenleg mindez nem mondható el. Köszönöm. Az wunsch Köszönöm szépen. Willand kolléga ezt fel fog jegyezni, ezt a kívánság. Igen? Igen, számomra még egy pont lenne érdekes, hogy mi az, ami kívülről külső személyek szemmel hozzáférhető, és mi az, ami csak belülről hozzáférhető. Fontos, hogy a nemzeti parlamentünkben az úgynevezett rokon bizottságok vagy érdekelt csoportok rendszeresen alkalmazzák ezt, hozzáférjenek a mi dokumentumánkhoz, hiszen legalábbis azok a nemzeti parlamentek, amelyek itt hivatalokat, irodákat tartanak fenn, talán egy műhelyt, egy workshopot rendezhetnénk. Például mondjuk a Wallis jelentésnek a bolgár fordítását feltesszük az internetre, akkor, akkor valami riasztás megjelenik, vagy, vagy valaki utána néz, hogy megjelente minden fordítás, vagy sem, ez hogy történik. Tehát a hozzáférés kívülről ez már ma is létezik, már ma is hozzáférhető, az intranet, a parlament intranet kívülről is elérhető. Természetesen csak a jogosultak számára, akiknek van jelszavuk a rendszerhez, és a nemzeti parlamentek ugye nem rendelkeznek ilyen jogosultsággal, de a nemzeti parlamentek brüsszeli képviselői hozzáférnek az intranethez, ők jogosultak. Tehát a külső hozzáférés azok számára létezik, akik már eddig is jogosultak voltak az általános közvélemény számára nem hozzáférhető természetesen minden információ. Ugye a high-tech főigazgatóság, aki illetékes itt van, képviselteti magát, tehát ő igazolhat. Én azt javasolnám, hogy mivel ez csak egy első prezentáció volt, és még sok visszajelzős kérdés, technikai részlet fel fog merülni, ezért ezeket még a titkásokhoz jutassák el, és hát az asszisztensekkel is volt már egy ö, ülés, illetve más érdekelteket, tehát a tudást már sikerült egy kicsit továbbítanunk, de talán az első tapasztalatok után, vagy májusban újra napirendre tűzhetjük ezt a pontot, és akkor megbeszéljük az addig elért eredményeket. Jó, egyetért mindenki, akkor rá a szavazásokra, elsőként szavaz szavazzunk. Luis de Grandes Pascual jelentésére, a véleményére az EU terrorizmus ellenes politikájáról az előadója szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak nagyon röviden. hiszen nem szeretnénk késleltetni és akadályozni a további munkát, csak köszönetet szerettem mondani a figyelemért, amelyet a, a véleményem élvezett, nagyon jó fogadtatást kapott ez a vélemény köszönet a módosítókért is, amelyek valóban a vélemény javításához járultak hozzá, és Kastex asszonynak, az árnyék előadónknak is köszönetet mondanénk, aki valóban a négyes pont esetében, illetve a hármas pontnál is elfogadta azt, hogy kompromisszumot ö, dolgozzunk ki, tehát minden további nélkül elfogadható számomra ez a kompromisszum, és úgy gondolom, hogy ez elfogadhatóvá vált a vélemény. Ezen kívül volt Kasszasz asszonynak egy szóbeli javaslata is, méghozzá arra volt szó, hogy ahogy radikális terrorizmus helyett más fogalmat használjunk ez a hármas pont. Ugye itt radikális iszlám terrorizmusról volt szó, és ezt szeretnék helyettesíteni egy másik megfogalmazásra, de hát, vigyáznunk kell, hogy nehogy a terrorizmus és az iszlám egymás szinonimáivá váljanak, valóban különbséget kell tennünk. Tehát az iszlámon belül meg kell különböztetnünk a terroristákat a többiektől, különben nagy zavarodottság lesz, és ennek semmi értelme nem lesz. Éppen ezért ezt a módosítást én nem tudom elfogadni Kastex részéről. Aztán Sophie módosítója ugye szerette volna, hogyha az eredeti szöveg eltűnik, de mi úgy hagynánk a többi részt, ahogy volt is. Most pedig Rabkaj kolléga kapja meg az a Castex asszony, ugye ma délelőtt nincs itt körünkben. Nem vagyok egészen biztos abban, de úgy gondolom, hogy a hármas pontban a kolléga rosszul értette Castex asszony szándékát, hiszen Castex asszony nem szeretné megtartani az iszlám terrorizmus megfogalmazást, és aztán a következő sorban áll az hogy dzsihádista terrorizmus, és ő ezt szeretné erőszakos terrorizmussal helyettesíteni. Ő az iszlám terrorizmus megnevezést megtartana, de a dzsihádista helyett szeretne egy másik megfogalmazást. Kárim kolléga kapja meg a szót. Elnök úr, nagyon érdekes statisztikára hívták fel a figyelmemet a mai napon az Európai Unió terrorizmus ellenes ügynöksége hívta fel a figyelmemet arra, hogy csak a terrorista cselekedetek két százaléka, amelyet Európában elkövettek, volt köthető iszlám terroristákhoz, és a 98%-a a más szélsőséges csoportokhoz köthető. Tehát ezt muszáj e, e, kiegyensúlyozottan kezelnünk. Köszönöm szépen, de Grandes kolléga kapja meg ismét a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! szó szerint felolvast, itt van előttem Castex asszony hogy ő azt akarja, hogy a radikális dzsihadista terrorizmus radikális erőszak megnevezéssel helyettesítsük. Tehát ez nem az, amit Rapkai úr elmondott. Én mindennel egyetértek, de hát ez a módosító úgy értelmetlen, ez nem is logikus. Ezt nem látom be. Miért lenne ez értelmetlen? Ez a módosító indítvány nyilvánvalóan félreértés történt, talán a fordítás történt félreértés. Ez kasztak az, hogy módosítója, ez egy marad. Én ehhez már többet nem tudok hozzátenni, úgy gondolom, erről szavaznunk kell most már. Egyes módosító Kastex asszony e, mellette, ellene, tehát elfogadva úgy járunk el, ahogy szoktunk, nem kérdezem külön a tartózkodókat, ha valaki tartózkodik, akkor azt hangosan tegyem. Kedves módosító Kastex mellette, ellene, megszámoljuk. Mellette, még egyszer, megszámoljuk. Ellene, 12-en, tehát elutasítva. Egyes kompromisszumos módosító mellette. Rabkai úr előbb. Elnök úr, most a hármas pontnál itt lenne a szóbeli módosító Kastex asszonytól. Ez nem áll a listámon, mondja az elnök, de ezt utólag benyújtotta. Tehát szóbeli módosító Kastex asszonytól a hármas bekezdése kapcsolatban, ez nem áll a szavazó listán, de bejelentette, de először is Grandes úr kapja meg a szót. Elnök úr, a dzsihadista maradjon? De hát ez nem a, a hármas bekezdés, vagy mégis? Akkor most valami mást akarunk? Vagy azt akarjuk, ami itt áll? Rapkály úr. Tehát a hármas bekezdése kapcsolatban volt egy szóbeli uh, indítványa. van-e most két indítvány, vagy csak egyről beszélünk? E, elnök, igen, egy van, de hát ezt kettő osztatjuk, ha akarjuk. Rapkai kolléga, egyszerű a helyzet. Itt áll, hogy hogy itt tulajdonképpen radikális zsihadista terrorizmusra van szó, és mi itt erőszakos terrorizmust szeretnénk ehelyett olvasni. Tehát a hármas bekezdéssel kapcsolatos módosító, a dzsihádista szót erőszakossal akarjuk helyettesíteni. Jól értem, tehát ez a szóbeli módosító a hármas bekezdéssel kapcsolatban. Kérdezem, hogy ki van emellett? Ki támogatja ezt? Ellene? Tehát akkor ezt a szóbali módosítást nem fogadjuk el elutasítva. És akkor most következik az egyes kompromisszum, mellette, készfeltartással jelezzük, Rapkai úr kapja meg ismét a szó. Kastex asszony nevében lenne még egy kis kiegészítés. A szavazó listán a második oldalt, a, a kövéren nyomott szöveg végén ugye az áll, hogy szükséges az együttműködés, és a kóperes elé szeretnénk még a dialogot is, tehát hogy szeretnénk párbeszédet és együttműködést. Az előadó egyetért ezzel a módosítással bólintott, akkor szavazásra bocsátom mellette, ellene, akkor elfogadva hármas módosító kastex mellette, ellene, utóbbiak többen voltak elutasítva. Ez nem áll a listámon, mondja az elnök, akkor két eltérő lista van. De elutasításra került ez a pont, tehát mindent négyes baldaszára mellette, ellene. Elfogadva, ötöst visszavonták, hatos mellette, ellene. Elfogadva, hetes mellette, ellene elfogadva. nyolcas mellette, ellene, elfogadva. kilences mellette, ellene, elfogadva. tízes mellette, ellene, elfogadva. tizenegyes mellette, ellene, 12-11 arányban elutasítva. 12-es mellette, ellene, elfogadva 13-as mellette, ellene, elfogadva 14-es mellette, ellene, elfogadva. Az egészről szavazunk mellette, ellene, ketten ellene, tartózkodás, nincs, akkor elfogadva gratulálunk az előadónak. És akkor jön a Wallace jelentés erről már beszéltünk, úgyhogy azon a szavazással bocsáton egyes kompromisszum mellette, készfeltartást kérek, ellene, elfogadva. Hármas módosító mellette, ellene, elutasítva. Négyes módosító mellette, ellene, elfogadva. Ötös módosító már intézve, hatosra szavazunk mellette, ellene, elfogadva. Imko A mellette, ellene, elfogadva. Imko D mellette, ellene, elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Kilences módosító mellette, ellene, elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Imko B mellette, ellene, elfogadva. huszas módosító mellette, ellene, elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 28-as módosító mellette, ellene, elutasítva. Imkó C mellette, ellene, elfogadva. IMCO-E, ezt, ezt átvesszük, 8-as módosító, mellette ellene, elfogadva. Imko F mellette, ellene, elfogadva. Ekon 1 mellette, ellene, elfogadva. Imko 1 első rész, mellette, ellene, elfogadva. Imko 3 mellette, ellene, elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 10-es kompromisszum mellette, mi történt? kérdezi az elnök. Elfeledkeztünk volna valamiről? Igen, egy szóbeli módosítás. Elnézést kérek, szóbeli módosítással kívánok élni. A tízes kompromisszummal kapcsolatban. És ezt fel is olvasnám. By means of a regulation after the clarification of the legal basis,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 and of the impact assessment evaluating the proposed options in order to establish the real need for progress in the field of contract law at European level. I would just ask Mrs. Regner to confirm. Csak kérném a kollégától, hogy erősítse meg. Az egyedüli változtatás az az, hogy a could szó bekerüljön az elejére. Van más módosítás is? Igen, ahogy azt felolvastam. Hogy ennyire más szöveget vegyünk be a szövegbe, ezt nem tudom támogatni. Esetleg a kudot azt el tudnám fogadni, de hogy ennyire megváltoztassuk, ezt nem. Ez egy kulcsjelentőségű rész a szövegben. Oké, de tehát az egy bisschen ungewöhnlich. Igen, ez valóban szokatlan, és egy ilyen összetett szöveg esetében úgy gondolom szavaznunk kell erről. Vagy valaki ezt ellenzi, ezt a szobali módosított, hogyha ellenzi valaki, akkor úgysem szavazhatunk róla. Valaki ellenzi? Az előadó ellenzi, tehát ebben a formában nem szavazhatunk erről. Tehát a, a tízes kompromisszumról a jelenlegi formájában szavazzunk mellette ellene. Az első esetben többen voltak, tehát elfogadva a tízes kompromisszumot elfogadtuk. 45-ös módosító mellette, ellene, a többség mellette elfogadva. 46-os módosító mellette, ellene, még egyszer, mellette, 46-os mellette, ellene, elfogadva. 47-es mellette, ellene, elfogadva. 51-es mellette, 51-es. Elnézést, 11-es kompromisszum következik mellette, ellene, elfogadva. Most 51-es módosító mellette, ellene, elfogadva. A 12-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 54-es, 55-ös azonos, mellette, ellene, elutasítva. 56-os mellette, ellene, elutasítva. 57-es mellette, ellene, elfogadva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, de részenkéti szavazás első rész mellette, ellene, elfogadva. Második rész mellette, ellene, elfogadva. 78-as morosító mellette, ellene, elfogadva. Imkó 10 mellette, ellene, elfogadva. Imkó 13-ast egy átveszük, 14-es, 15-ös kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Imkó 15-ös mellette, ellene, elfogadva. 16-os kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 17-es kompromisszum részenként első rész mellette, ellene elfogadva. A második rész mellette ellene szintén elfogadva. 18-as kompromisszum mellette ellene elfogadva. Imkó 12 először, mellette, ellene, elfogadva. 19-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 94-es mellette ellene elfogadva. 20-as kompromisszum mellette ellene elfogadva. 101-es mellette ellene elfogadva. Imkor 11-et így átvesztük, 21-es kompromisszum mellette ellene elfogadva. 22-es kompromisszum mellette ellene elfogadva. 23-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 24-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 25-ös kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Imkó 20-as mellette, ellene, elfogadva. 124-es mellette, ellene, elfogadva. Imkó 5-ös mellette, ellene, Elfogadva. 125-ös mellette. Ellene. Elfogadva. 126-os. 127-es mellette. Ellene. Elfogadva. 26-os kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadva. Ekon 4-es mellette. Ellene. Elfogadva. 26-os kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadva. A jelentés egészéről mellette ellene. Két nem szavazat tartózkodás, egy tartózkodás, kettő tartózkodás. Tehát még egyszer szavazat. A nem szavazatok. Két nem szavazat tartózkodás, két tartózkodás. Mindenki más támogatta. Tehát gratulálunk az előadónak, sikerült ezt a nehéz szavazást letudnunk. Akkor következik Angelika Nibre jelentése. Előadó, kíván ezt szólni. Igen, köszönöm szépen elnök úr, kedves kollégák, szerettem volna még egyszer köszönetet mondani, nagyon sok kiegészítő javaslat, eh, kérés eh, érkezett hozzám, a legtöbbjét bele is vettem a jelentésben. Egyszerűen csak szeretnék köszönetet mondani a, a kiváló együttműködéset hát a szavazás előtt. Megkászi asszony kapjunk a szót. I'm the rapporteur for being... Uh, um, jó, hogyha kompromisszum kész az előadó, hogyha a kompromisszumokat elfogadja, az jó jelentés lenne, és ez jó kezdeményezés lenne a bizottság és a parlament felé, hogy elgondolkozzanak ezen a területen. Az egyedüli különbség az SND-ben, hogy a 12-es kompromisszumról részenként szeretnénk szavazni. Ez az egyedüli különbség. Köszönöm. Gut, 99% Einigung ist ja auch A 99%-os egyetértés is nagyra becsülendő. Négyes kompromisszummal kezdjük a szavazást mellette, ellene elfogadva. 16-os mellette, ellene elfogadva. IMKO 4-es okafogyottá vált, IMKO 2-esről szavazunk mellette, ellene, elfogadva. 18-as mellette, ellene, elfogadva. MV 2-es mellette, ellene, elutasítva. IMKO 8 mellette, ellene, elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 6-os kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 25-ös mellette, ellene, elfogadva. Itre kettes mellette, ellene, elfogadva. 26-os mellette, ellene, elfogadva. Imkó 7-es mellette, ellene, elfogadva. 7-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 32-es mellette, ellene. Számolunk. 32-es mellette még egyszer. Ellene. Akkor elfogadva. Drahendrász 33-as mellette, ellene. Ez okafogyottá vált elnézést. 34-as következik. Nem, 35 ös szavazunk mellette, ellene, elutasítva. Most 34-es mellette, ellene, elfogadva. Imkó 1-es mellette, ellene, elfogadva. 36-os mellette, ellene, elfogadva. Ittre 6-os mellette, ellene, elfogadva. 37-es mellette ellene elfogadva. 8 es kompromisszum mellette ellene elfogadva. 17-es itre mellette ellene e, elutasítva. 39-es mellette ellene elfogadva. 40-es mellette ellene elfogadva. MV 10-es mellette ellene elfogadva elutasítva. MV15-ös mellette, ellene, elutasítva. MV1-es mellette, MV1 mellette, ellene, elutasítva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. MV13-as mellette, ellene, elutasítva. 10-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. Imko 6-os mellette, ellene, elfogadva. Imko 15-ös mellette, ellene, elfogadva. 48-as mellette, ellene, elfogadva. 49-as mellette, ellene, elfogadva. 50-es mellette, ellene, elfogadva. Imkó tízes mellette, ellene, elfogadva. 51-es mellette, ellene, elfogadva. 52-es mellette, ellene, elfogadva. 53-as mellette, ellene, elutasítva. 54-es mellette, ellene, elfogadva. Itre 4-es mellette, ellene, elutasítva. MV17-es mellette, ellene, elutasítva. ITRE 9 mellette, ellene, elutasítva. 55-ös mellette, e, ellene, elfogadva. Szóbeli módosító az előadótól egyes elnézést, még az 56-osról szavazunk mellette, ellene, elfogadva. Most jön a szóbeli módosító, egyes mellette, ellene, elfogadva. 57-es mellette, ellene, elutasítva. 58-es mellette, ellene, elfogadva. Imkó 14 mellette, ellene, elfogadva. 59-es mellette, ellene, elutasítva. 60-as mellette, ellene elfogadva. 61-es szóbeli módosítóval a bűró szót töröljük, mellette ellene elfogadva. 16-os envi mellette ellene elutasítva. Kompromisszumok között a 12-es első rész mellette ellene elfogadva. Második rész mellette ellene bocsánat, még egyszer mellette, második össz mellette. Ellene. Elfogadva. 13-as kompromisszum mellette, ellene. Elfogadva. 70-es mellette, ellene. Elfogadva. Erről nem is kellett volna szavazni, mert akkor fogyott. 72-es mellette, Hát is oka fogyott. Nem. 72-esre szavazzunk el, tehát mellette, ellene, elfogadva. 14-es mellette, ellene, elfogadva. 15-ös mellette, ellene, elfogadva. 1-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 3-as módosító mellette, ellene, elfogadva. Négyes módosító mellette, ellene elfogadva. Szóbeli módosító kettes, az előadató mellette, ellene elfogadva. Hármas módosító, szóbeli módosító mellette, ellene elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene elfogadva. Ekon B mellette, ellene elfogad. Ekon C mellette ellene elfogadva. Ekon D mellette ellene elutasítva. 11-es mellette ellene elfogadva. 13-as mellette ellene elfogadva. 14-es mellette ellene elutasítva. Akkor az jelentés egészéről szavazunk mellette. Ellene. Ketten ellene, tartózkodás nincs, tehát két ellenszavazattal elfogadva gratulálunk az előadónak. Akkor következik a McCarthy jelentés, az előadja szó nagyon röviden, elnök úr, még mielőtt szavaznánk, szeretném megköszönni azoknak, akik időt szántak Bodó úrnak és a másik kollégának, hogy benyújtsák a módosítókat. Mindig szeretem, hogyha a szavazólistát megnézzük, és megpróbálunk kompromisszumokat találni, és pozitívan hozzáállni a módosítókhoz, amennyiben lehetséges. Sajnos Times asszony több módosítóját nem tudom elfogadni, el is mondom, hogy miért azért mert a legtöbb módosító lehetetlenné tenni, hogy használható legyen ezt a lehetőséget, és ez utána az exparti rendeleteket nem tudnánk egyszerűen használni, és azért nem tudom a másik módosítót elfogadni, mert az csak a hitelezőnek lenne lehetséges, és esetenként kellene dönteni erről, és a bizottságnak megnézni, hogy bizonyos esetekben talán a hitelező hárul a költség, máskor pedig az adósra hárul ez a költség. Úgyhogy nekünk olyan rendszert kell kialakítani, ahol tudjuk biztosítani azt, hogy az adósságot be tudjuk hajtatni, és hogyha nincsen ilyen jellegű megoldás, akkor a 27 tagállamban nem fogjuk tudni befagyasztani az eszközöket és visszaadni azt a hitelezőknek. Ezért nem tudom a módosítókat támogatni, mert egészen más filozófiai megközelítés, mint amit mi a szakbizottságban elfogadtunk, és ez egy kicsit sajnálatos, de attól tartok, hogy ez az egyedüli eredmény, hogy én ezt nem tudom támogatni, mert ezzel kapcsolatban nem tudok kompromisszumra jutni. Budi úr módosítóját el tudom fogadni, mert ez javítja a szöveget. Úgyhogy szívesen áttérek a szavazásra. Köszönöm. Az én módosító indítványaim nem élveznek többséget. Szeretnék ezzel kapcsolatban valamit mondani, hiszen nem volt vita, és az árnyékjelentéstevőkkel sem találkozó. Tehát a számlák zárulására már a főeljárás bevezetése előtt sort kell keríteni, az információk eljutatása előtt, az adós felé eljutatott információk előtt. Tehát nagyon sok esetben az adós még csak azt sem tudja, hogy mert is követeléssel él vele szemben. nem kell számlakapcsolatokat megadni, ez azt jelenti, hogy a hitelező csak a e, kontó összeköptetések alapján értesül mindenről. Ezáltal előre programozottak a visszaéléses esetek, el tudom képzelni azt, hogy néhány mondánsom ezeket szívesen igénybe venni. Az összetévesztés lehetősége is e, nagy az automatizált eljárásokban. Egyre több ilyen összecserélési e, eset van, hiszen egyre több adat jelenik meg a kompjúterekben Németországban, a az ügyvéd például a hitelező érvényét érvényesíti, és kiderül, hogy itt tulajdonképpen az adósról van szó, tehát egy napon belül felbontják a számlák összeköttetését. Én határokon átnyúlóan ezt nehezen tudom elképzelni, hogy például valahol Szicíliában vagyok, és megpróbálom Finnországban kérvényezni a számlák felbontását, akkor azt gondolom, hogy ez hónapokat vehet igénybe, és hónapokon keresztül nem férek hozzá a számláimhoz. 10-15 évet is igénybe vehet mindez a zárolás, és az ítélet meghozatalakor minimális kártalanításban részesülök, Németországban a 200 ezer euróért például X részvényt vehettem volna, és ezért házat vehettem volna, stb. Tehát én ezt nem előrelépésnek értékelem, hanem visszalépésnek minden olyan terület esetében, ahol anélkül lehet zárolni a kontókat, hogy egyáltalán meghallgatták volna az adósokat. Ellen. Értem, Times asszony aggájait a német tapasztalat miatt, de itt 27 tagországgal foglalkozunk, nem csak Németországgal. Én biztosítani szeretném őt afelől, hogy itt nem szeretnénk mindent felbontani, hanem bizonyos elveket szeretnénk rögzíteni a saját kezdeményezésű jelentésre, és a bizottságot rábírni arra, hogy javaslatot készítsen. Tehát a jogalkotási javaslattal kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy a módosítóknál csak lehetséges visszaélésekre történik utalás, még olyan esetekben is, ahol ebben nem vagyunk biztosak. Tehát várjuk meg a bizottsági jogalkosáti javaslatot, és természetesen az említett aggályokat fel lehet vetni a jogalkotási javaslatunkban, de ez a legjobb megoldás, gondolom. Köszönöm. Akkor elkezdjük a szavazást. A Budu egyessel kezdjük. Ki támogatja, ellene ki van, elfogadva. Az Ekon négyes mellett ki van, ellene, a többség elutasítja, Tájnasszony kettes módosítója mellette, ellenem, elutasítva, az Ekon 10-es, mint kiegészítés mellette ki van, ellene, tartózkodás, a hármas módosító mellette, ellene, elutasítva. Az Ekon 6-os 7 nem kell szavaznunk, a 4-es mellett ki van, ellene, elutasítva, ötös mellett ki van ellene, elutasítva, hatos mellette ellene, elutasítva, az Ekon 9-esről nem kell szavazni, a 7-es mellett ki van ellene, elutasítva 5-ös, mint kiegészítés mellette, ellene, elutasítva 8-as mellette, ellene, elutasítva 9-es mellette, ellene, elutasítva 10 mellette, ellene, elutasítva, tizenegyes mellette, ellene, elutasítva, tizenkettő mellette, elutasítva, tizenhármas mellette, ellene, elutasítva, tizennégyes mellette, ellene, elfogadva. A jelentés mellett ki van, ellene, tartózkodás, egy tartózkodás mellett elfogadva. Gratulálunk a tevőnek. Minden világos. Akkor áttérünk a következő napi rendi pontra, ez pedig a 24-es. Lidia Geringer de Ödenberger kap szót, parancsoljon. A jogalap téma. Köszönöm, elnök úr. Ami a jogalapot illeti, felhívnám a figyelmüket arra, hogy azon anyagok, hogy az anyagokat nagyon későn kaptuk meg, csak pénteken, és a múlt héten Strasbourgban voltunk, úgyhogy a péntek az nem munkanap, néhány anyagot csak tegnap kaptam meg. Ezért tehát nagyon nehéz volt számomra megfelelő időt szánni a több száz oldalas anyag feldolgozására. A titkárságot azért kérem, hogy engem és a többi előadót előre tájékoztassanak ezekről, hiszen gyakorlatilag szinte lehetetlen ennyi anyagot ilyen rövid időn belül feldolgozni. Azt gondolom, hogy néhány anyag túllép a jogalap kérdésén, és ez nem feltétlenül összeegyeztethető az alapszerződéssel. Például ami a minősített többséget illeti, vagy az automatikus büntetéseket a tagállamokra vonatkozóan. Ezek nem felelnek meg a költségvetési deficittel kapcsolatos követelménynek. Ez már nem az anyag hatáskörébe tartozik, de azért szeretném felhívni rá a figyelmet. Azt gondolom, hogy a jogalap változása nem indokolt, ezért tehát a megfelelő jogalap a mi esetünkben a 141-es cikk hatos bekezdése. A 141-es és a 146-os cikkek nem megfelelőek. Az első a foglalkoztatási politikára vonatkozik, és ez nem lehet jogalap. A második pedig az eurózónára, csak az eurózónára vonatkozik. Hogyha az összes anyagra, esetre akarunk jogalapot, akkor nem használhatjuk ezt a cikket jogalapként. A 141-es cikk 6-os bekezdése tehát a jogalap, az én javaslatom szerint, és ez a jogi szolgálat véleményének is megfelel, ez lenne a megfelelő megoldás. A következő rendelkezéssel kapcsolatban azt gondolom, hogy a jó jogalap a 146-os, 126-os cikk 14-es bekezdése, a másik javasolt jogalap nem megfelelő, mert az a tagállamok gazdasági politikájának a harmonizációjára vonatkozik, és a költségvetési deficitre. Ezért azt javaslom, hogy a 126-os cikk 14-es bekezdését használjuk jogalapként, ahogy azt a jogi szolgálat is javasolja. Következő rendelkezés. A rendelkezések megerősítésére vonatkozóan. Ebben az esetben a jó jogalap a 121-es cikk 6-os bekezdése. A módosítókban a 148-as és a 136-os is cikk is szerepel, de ez nem megfelelő. Az egyik a foglalkoztatási politikára vonatkozik, a másik pedig az eurótérségre. Ezért tehát én a 121-es cikk 6-os bekezdését javaslom. A következő rendelkezés a költségvetési eljárás felgyorsításáról. Ebben az esetben a megfelelő jogalap a 126-os cikk 14-es bekezdése, a 121 per 6-os nem megfelelő jogalap, mert a rendelkezés fő célja nem a büntetés, hanem a reform az adóügyi rendelkezések reformja, éppen ezért én a 126-os per 14-es bekezdés javaslom. Következő az adóügyi elnézést a költségvetési rendelkezések megfelelő végrehajtására vonatkozóan, a megfelelő jogalap a 121 per 6-os és a 136-os cikkek. A többi javaslatot nem tudjuk elfogadni, ezért azt javaslom, hogy a 121 per 6-ost és a 136-ost szavazzuk meg jogalapnak. A végső, az utolsó rendelkezés pedig a végrehajtási, betartatási eh, rendelkezések a megfelelő makrogazdasági egyensúly kialakítására. Itt a jogalap a 121 per 6-os, és a 136-os. A 148-as cikk a foglalkoztatás politikára vonatkozik, ezt néhány módosítóban megtalálhatjuk, de, mint már korábban is mondtam, ezt a cikket nem tudjuk jogalapként használni. Ezért gondolom, hogy a 121 per 6-os bekezdés és a 136-os cikk kell, hogy a megfelelő jogalap legyenek. Ezek voltak a megjegyzéseim a kapcsolatban. Köszönöm szépen, ez egy teljes csomag volt, Lechner úr. Csak nagyon röviden, Ödber kolléganő tehermentesítésére. Nehéz egy ilyen csomaggal foglalkozni, óvazat, óvatosnak kell lenni. A fordítások részben homályosak voltak. Én megnéztem ezt az anyagot, a jogi szolgálat állásfoglalását, és ez logikus volt, a bizottság javaslatára támaszkodtak, éppen ezért mindenben egyetértek. De az elővigyázatossági jegyében felhívnám a figyelmet a számokra, akusztikai hiba miatt itt egy probléma volt, és Ödberg asszony erre fel is hívta a figyelmet, és én ezt támogatom. Lichtenberger kolléganő. A 146-os vagy a 136-osnál kell világosan meghatározni azt, hogy itt mi is szerepel. Ez a szövegben sem világos. Kolléganő, parancsoljon. Natomiast... E, Természetesen nem tudom a tolmácsolást értékelni, de Annyit szeretnék elmondani, hogy az én ajánlásaimat a jogi szolgálat ajánlásaira alapoztam, és a bizottság javaslatára. Akkor erről szavazhatunk, ki támogatja ezt, ki ellenzi tartózkodás egyöntetőleg elfogadva a 25-ös a következő pont az IT rendszerekkel kapcsolatos terület. Még egyszer Göringer asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. A második ügy kevésbé bonyolult. Itt Az információs rendszerek operatív irányításáért felelős ügynökség felállításáról van szó, szóval nagy léptékű információs rendszerekről. Felhívtam a figyelmet arra, 88-as cikkelyben, mint jogalapokra. Tehát a helyes jogalap ebben az esetben a 74-es cikk, a 77-es, az A, B részek, a 78-as cikk, az E, a 79-es, per 2C, a 82-es, 1D, a 87-es, 2A és a 85-ös, 1 per 1 és a 88-as per 2. Azt javaslom, hogy ennek megfelelően szavazzunk, ezek alapján szavazzunk. Köszönöm szépen, nincsen további hozzászólás. Soha nem láttam még ennyi jogalapot egy rendeletben, de ez egy új dolog, és minden bizony rendben is van így. Van -e valaki, aki ellenzi, nincs tartózkodás, ezzel ezt elfogadtuk, áttérünk a következő témakörre. Itt átdolgozásokról van szó, és Kárim kolléga a jelentéstevő parancsoljon. Chairman, thank you. This is... Köszönöm, elnök úr. Ez eléggé egyszerű. Csak egy kisebb kérdésről kell beszélnünk, és csak fel kell ezt vetni. Azt a tanácsot kaptam, és hogyha röviden megnézzük, akkor úgy tűnik, hogy a jogi szolgálat a véleményben arról beszél, hogy módosítani kell ezt a kérdést azért, hogy figyelembe vegyük a 290 és 291-es cikkeket. Ez az egyedüli, elég egyszerű felvetés. Ha részletesebben szeretnék a kollégák, hogy ismertessem a véleményemet, én szerintem erre most nincsen szükség, ez szerintem eléggé egyszerű, és egy rábólintással ezt el lehet intézni, elnök úr. Gibt es zu? Stimmen? Úgy tűnik nem kér senki szót, akkor ezt így el is fogadhatjuk. Akkor ezzel ezt elfogadtuk. A következő pont 31-es pont az én listám alapján. Az egyebeknél szerepel e, mindez, de mivel szavazással összefüggő pont, ezért ezt itt vesszük. Egy régi jelentésről van szóval Crowley úr régi jelentéséről. Három éve készült ez az elmúlt mandátum alatt. Um, szerzőjogok meghosszabbításáról van szó. Az első olvasatban a ház többsége megszavazta ezt, és utána a tanácsban éveken át nem történt semmi. Most a magyar elnökség azt jelzi nekünk, hogy van kilátás arra, hogy a tanács első olvasatban átveszi a határozatunkat, első olvasatban történő megállapodás nélkül. Feltűnt azonban az, hogy két dolgot kell helyesbíteni. Az egyik dolog az az, hogy a before eh, helyett az on szót kell ide betűzni, tehát itt nyelvi hibáról van szó, semmi köze nincsen az első olvasathoz. A második pont a határidő a megvalósításhoz és a jelentésekhez, azzal szolgál kapcsolatban, ami három éve készült, már régóta lejárt. Tehát analóg módon kell megvalósítanunk azt, amit annak idején meghatároztunk, tehát meg kell határozni, meg kell hosszabbítani a határidőt két évvel, automatikusan végzi ezt a kiigazítás egyében a jogásznyelvészi szolgálat. Az általános átláthatóság érdekében azonban azt gondoltuk, hogy ezt a szakbizottságon is taglalnunk kell, és ezért van itt egy helyesbítés. Én megnéztem ezt, nincsen tartalmi módosítása annak a minőségét, amiről döntöttünk három évvel ezelőtt. Nem történik tartalmi változás ezzel szemben, tehát igent kell mondanunk a tanácsnak, egyébként közös álláspontot kell megfogalmazni a tanácsnak, hozzánk ezt el kell juttatni, és akkor kerül sor a második olvasatra. A többség vélemény értelmében nem számíthatunk minősített többségi tanácsi módosítása, tehát itt egy technikai jellegű módosításról van szó. Először Engström kollégának adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Egy technikai jellegű ö, szavazásról van szó, ennek, ennek az eredménye nem annyira fontos. Az a döntés, hogy hosszabbítsuk meg, terjesztjük ki a szerzői jogokat és a szomszédos jogok védelmét, ezt az előző parlament hozta ezt a döntést. És egy nagyon élénken vitatott téma volt ez. Az 59-es házszabály azt mondja, hogy ha első olvasatban szerepel az anyag, és új választások voltak, tehát egy új parlament kerül megválasztás az eltelt időben, és ha 40 tagja a parlamentnek, minimum 40 tagja kéri az ügy újra felvételét, akkor ezzel újból foglalkozni lehet. Ma én elkezdem gyűjteni az aláírásokat, hiszen ez egy ellentmondásos téma volt, nagyon sok tudományos bizonyítéka van annak, hogy nem jó elgondolás a kiterjesztése a szerző és szomszédos jogok védelmének. Éppen ezért én elkezdem gyűjteni a, az aláírásokat a plenárisig, és remélhetőleg újból szavazásra kerülhet sor. Én ellene szavazok a technikai jellenű változásoknak. Még akkor is, hogyha ezek talán nem annyira fontosak. Köszönöm szépen, akkor még valamit el szeretnék mondani. Az Omnibus határozat értelmében megerősítettük az elmúlt évben az első elveset eredményét. Tudom, hogy az Omnibus határozat nem volt mindig nem vitatott, egyértelmű. Éppen ezért a parlament azt mondta, hogy ez így van és kész és az konzultáció, amelyre elvileg lehetőség van, ezzel kizárul. A rabkai kolléga parancsoljon. Én csak ezt meg szeretném erősíteni, nem szeretnék kitenni a részletekre. Minden kolléga tudja, hogy szoros volt a szavazás eredménye. Én tudom, hogy az én frakcióm megszavazta. A néppárt is megszavazta ezt. Tehát több mint 300-an szavaztak alig 200 ellenében, tehát ez nem nevezhető szoros eredménynek. Tartalmi szempontból nincsen kiegészíteni valóm, de el szeretném mondani azt, képviselőként, aki ebben a mandátumban kezdte meg a munkáját, hogy nem kéne elhamarkodottan cselekednünk, és ezt átvennünk ebben a mandátumban. Ez már megtörtént az Omnibus határozat kapcsán. Géringer kolléganő parancsoljon. mivel két egyek vannak ezzel kapcsolatban, talán a jogi szolgálat véleményét kikérhetnénk, amikor módosítókat, akár technikai módosítókat benyújtunk, és eléggé meglepő, meglepő módon a tanács ezt elfogadja, akkor talán tanulni kellene a jogi szolgálattól arra vonatkozóan, hogy foglalkozunk ezzel. Der Antrag gestellt wird, die Abstimmung zu vertagen und im Recht... Ezt most úgy érzem, hogy akkor most eh, napoljuk el a szavazást, vagy a megbeszélést, és eh, kérjük a jogi vélem. Szerintem ennek nem sok értelme van, nem sok új ismerettel fogunk azután sem rendelkezni, tehát erről szavazhatnánk most, és meg kell szeszünk, kapja meg a szót. Well, I mean, I, I can understand um, Értem Egliston kolléga perspektíváját, hiszen ez a saját szakpolitikája, ezért szavazták meg. Úgyhogy én sok sikert kívánok neki, de hát azt gondolom, hogy a mi szakbizottságunknak más a munkája. Az eljárás szempontjából elfogadtuk a saját tagokat, és nem tudok Ranyé kollégával egyetérteni, mert olyan sok joganyagot fogadunk el, amit nem öt évvel, hanem tíz évvel ezelőtt már a parlamentben elfogadtunk, Hát ezért erre van a felülvizsgálati mechanizmus, és amiről ma szavazunk, az egy felülvizsgálati mechanizmus, hogy változtassunk azon, hogy 2010. decemberére akartuk a felülvizsgálatot, ez az időpont már elmúlt, tehát most 2012-re lesz egy lehetőség arra, hogy megnézzük megint ezt a jogszabályt, és hogy megnézzük, hogy megfelelő-e. Azt gondolom, hogy ez a vita, ez okafogyottá vált, mert a helyzet az, ahogy az elnök úr is mondta, hogy ö, én azt javaslom, hogy a technikai változásokról szavazzunk, a jogi szolgálatot kérjük meg, a véleményéről ez jó dolog, de én elnökként azt gondolnám, hogy a jogi szolgálat ugyanezzel a véleménnyel fog előállni. Egelton kollégának ö, saját szabályi vannak, de az aláírások erre vannak. Rechtsdienst macht ja nur Sinn bei Sachen. Azt gondolom, hogy a jogi szolgálat véleménye csak akkor e, logikus választás, hogyha itt jogi vitára van szó, de egy technikai módosításokra van szó. Tehát a jogi szolgálat csak ugyanolyan ismereteket fog átadni, amelyekkel már rendelkezünk. De hogyha a kolléga asszony kéri az elnapolást, akkor nem szavazunk róla. Tessék, ennyi a szó. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy nagyon szokatlan ez a helyzet. hogyha több hivatalt cikluson át dolgozunk egy dokumentumon, és, és valaki olyan kapja meg a dossziét, aki újonnan lett eh, képviselő, ak- akkor átvisszük ugye az új hivatal ciklusba a dokumentumot, de egy új eljárás indul. Tehát ennek a szokatlan helyzetnek a fényében eh, kérném, hogy forduljunk a jogi szolgálathoz hiszen vannak olyan esetek, ahol második olvasatra kellene sort keríteni, de mégsem kerül erre sor, mert egy hivatal, egy ciklus lezárul. Éppen ezért kérem a jogi szolgálat véleményét, hogy akkor most uh, hogy áll a helyzet egy ilyen helyzetben. Szefka úr kapja meg. Köszönöm szépen, elnök úr én nagyon tartom Lydia kollégámat, de nem vagyok egyet, nem értek ezzel egyet, hiszen lezárt rólt az eljárás, lehet, hogy ez nem tetszik nekünk, nem értünk egyet, de hát a játékszabályok azt mondják, hogy az első olvasat után lezárult az eljárás, és nagyon sokan szavaztak mellette. Ez most nem visz tovább minket a vita során, ezek tények és hát eh, ahhoz, hogy tovább mehessen az eljárás, akkor a tanácshoz kell fordulnunk. És hogyha a jogi szolgálatot véleménye szükséges, akkor kérjünk ki, de igazából nincs az már ez a kettő egymással kapcsolatban. Hogyha a tanács egyetért a parlament az első olvasatban, ez az ideális eset. Az azt jelenti, hogy száz ban elfogadják azt, amit a parlament akart, és átveszi. Akkor már nem is szeretnénk, nem is lenne jó, hogyha második olvasatra kerülne. Különösen akkor, hogyha a hivatali ciklus elején az omnibus eljárás keretében a parlament többsége megerősítette ezt. De most akkor mégis csak uh, elnap uh, kérjük, hogy kérdezem, hogy elnapoljuk-e vagy sem, most szavazzunk mellette ellene, tehát elutasítva. És akkor most a helyesbítésről szavazzunk mellette. Tehát most a helyesbítésről mellette, ellene. egy-kettő-három, Három ellenszavazat tartózkodás van-e? Egy, kettő. Még egyszer helyesbítés mellett két szavaz. A titkárság számolja a szavazatokat, tehát kezeket a magasba, ki szavaz a helyesbítés mellett ellene. Egy, kettő, két ellenszavazat tartózkodás, egy, kettő, három tartózkodással, két ellenszavazattal elfogadtuk a helyesbítést, Ez így kerül a plenáris ülés elé, és akkor már meglátjuk, hogy a plenáris hogyan jár el ebben az ügyben. Következő napirendi pont a nyolcas. Wikström asszony jelentése, az európai iskolák rendszere. Wikström asszony, a szó. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok röviden hozzászólni, és minden kérdésre választ adni. Alapvetően a szakbizottság véleményt ír a kulturális szakbizottságnak az európai iskolák kérdéséről. Nagyon sok érdekes kérdésről lehet az európai iskolákkal kapcsolatban beszélni, de mint mindig megpróbálom a titkársággal úgy megközelíteni a kérdést, hogy korlátozott számú érdekes pontot tudjunk javasolni a Kulturális Szakbizottságnak, és így csak ezekre koncentrálnánk, tehát a mi hatáskörünkre. Kérem, hogy a beszélgetéseiket a termen kívül folytassák, mert nagyon nehéz így ezt az előadást megtartani. Köszönöm szépen! Ez a vélemény sajnálatosan csak angolul érhető el egyelőre, ezért fogok én is angolul beszélni. De hadd magyarázzam el a fő kérdéseket. Az európai iskolák jelenleg egyfajta joghézakban találják magukat, ahol nem igazán részei az európai intézményes kereknek, és a tagállami iskolai vagy oktatási keretnek sem az egyik gyakorlati probléma, amivel kapcsolatban nem egyértelmű a helyzet, jogi szempontból, hogy az iskolai testületek által meg elfogadott szabályokat a nemzeti iskolák hatóságai előtt nem lehet megtámadni, és az Európai Ombudsmannál sem. Ennek a problémának a megoldására azt javaslom, hogy az iskolákat vegyük az Európai Unió égisze alá. A kiváló titkárságunkról nagyon sokat hallottam azzal kapcsolatban, hogy milyen gyakorlati megoldást akarnak találni, és a 161-es cikkre szeretnénk hivatkozni az alapszerződésből. Itt most idézek, az Európai Uniónak hozzá kell járulnia a jó minőségű oktatás fejlesztéséhez azáltal, hogy ösztönzi az együttműködést a tagállamok, és amennyiben szükséges, a tagállamok között, és amennyiben szükséges, az ők fellépését támogatván úgy, hogy tiszteletben tartják a tagállamok hatásköreit az oktatási tartalommal, tanmenettel, az oktatási rendszerek megszervezésével, a nyelvi és kulturális sokszínűség figyelembevételével. Ennyi volt az idézet. Ezen túlmenően megnézem azt is, hogy hogyan felügyelik az iskolákat azért, hogy magas minőségű oktatást tudjanak biztosítani, Végül pedig talán néhány módosítót is beadnék, hogy ezt az aspektust megerősítsük a véleményben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? Nem. Fontos téma, amelyek kapcsolatban nagy az egyetértés. A módosítók benyújtásának határidája május 31-e lesz legalábbis az én dokumentumomban ez így áll, mindenki egyetért. Nem, ez nem lehet, mondja az el. Hiszen, hiszen ha a 23-án akarjuk a módosítókat megvizsgálni, akkor május 31-e nem lehet a határidő. Valószínűleg április végére van szó, április 30-ára, mivel április 31-e nincsen de akkor ez meg szombat, a sárnap, akkor egy másik dátumot kell kijelölnünk, nem tudom, az előadónak van egy javaslat Itt ugye az áll, hogy a módosítók vizsgálata május 23-án. Akkor ez volt a téves dátum. Május 31-a a módosító indítványok benyújtásának a határideje. Akkor jön a következő naprendi pont, Kárim úr jelentés a 27-es pont az intelligens szabályozásról. Elnök úr, kollégák, köszönöm szépen! Én ezt a munkát igencsak fontosnak tartom, a bizottságunk munkájának fontos részeként értékelem ez legalábbis abban a tekintetben, hogy ebben a parlamenti ciklusban mit tudunk elérni a, a jobb ö, törvényalkotási folyamatok biztosításának érdekében. Ezt szélesebb kontextusba kell helyeznünk, és hát ez összefügg azzal is, hogy hogyan tudjuk segíteni az európai gazdaságokat, a befektetéseket, a KKV-kat, hogy a jelenlegi holdpontról el tudjanak mozdulni. Elnök úr, kollégák, kérném a türelmeket, hogy gyorsan két-három gondolatot megosszak önökkel, mielőtt a, a velejére koncentrálnék ennek a jelentésnek. Elnök úr, jelenleg nagyon nagy kihívásokkal kell szembenéznünk, hát egyre több minden támasztja alá, hogy hogyha tovább folytatjuk azt, ami, ha így folytatjuk a, a földrészünk útját, akkor gondokkal kell szembenéznünk. Ugye a, a világ tíz leghatalmasabb gazdaságai közé akarunk tartozni, és ezért az Európai Parlament szerepe is nagyon fontos, hogy a liberalizációt, a belső piacot elősegítse. A március 24-i Európa Tanács ülése pontosan ezt a megközelítést támogatja. De hogyan akarunk eljárni? Az egyik legfontosabb dolog, amelyet teljesítenünk kell, az az, hogy minél gyorsabban, tökéletes teljesítsük, teljesítsük ki a belső piacot, például a szolgáltatások, az energia, a digitális szolgáltatások tekintetében. A, a, a belső piac évente 600 ezer milliárd euróval jár hozzá a gazdaságunkhoz, és a, a di, és további 800 milliárd euróval járulhatna hozzá, ha ezt kibővítenénk a digitális ágazatra is. Ez azt jelenti, hogy minden európai háztartás évente 4200 euróval többhez juthatna. A Doha a megegyezés, illetve a leggyorsabban növő gazdaságokkal kötött megállapodásaink Japánnal, Kanadával, Mercosurral, Indiával, az ázsiai nemzetek, ezek mind-mind nagyon fontosak, fontosak, fontos, hogy megnyissuk a piacokat, hiszen itt több mint 5 millió munkahelyet lehet ezzel teremteni amelyek a jelenlegi recesszió idején elvesztek. A legutóbbi parlamenti ciklusban én voltam az előadója az EU-India szabadkereskedelmi megállapodásnak, és később ebben az évben ez lezárul ez a tárgyalási folyamat, és az idegen tőke bevonulhat Indiába, és hát az a nyereség, ami amelyel ez járhat az Európai Unió számára, valóban óriási és biztosítanunk kell, hogy valóban az Európai Uniós vállalatok teljes mértékben kiaknázhassák az újonnan felmerülő lehetőségeket. És az egyik legnagyobb kihívás, amelyre az európaiaknak szembe kell nézniük, amikor új vállalatot indítanak, az az, hogy milyen nagy költségekkel jár az. 600 euróba kerül Brazíliába E, kerül egy vállalat van vele többe Indiában, az USA-ban se sokkal több, de Európában 2200 e, több mint 2200 euróba kerül egy vállalat Hát ez hihetetlen, hogyha megnézzük ezeket a számokat. Tehát ez óriási hátrányt jelent az európai vállalatok számára természetesen a napi rendünk fontos részét képezi az, hogy megpróbáljuk biztosítani azt, hogy az Európai Unió az innováció elsődleges központja e, legyen. És mindenképpen erről kell mozdítanunk, és most már ez kapcsolódik a jelentésemhez is, a pán-európai kockázati tőke alapok, hogy minél nagyobb növekedésű vállalatokat tudjunk e, támogatni Láttuk, hogy milyen óriási problémákkal jár jelenleg a Google szolgáltatása, és az unióként ebbe bele kell szólnunk, ismerjük a Microsoftot, tudjuk, hogy a bizottságot meg is kérte Microsoft, hogy avatkozzon közbe. Itt az Európai Unióban van egy olyan keresőprogram, amelyet 8 évvel ezelőtt dolgoztak ki, néhány héttel ezelőtt találkoztam ezzel az én választókörzetemben Nagy-Britanniában E, történt ez, és, és nincs igazi uniós kereső programunk, és már évek óta vitát folytatunk a bizottsággal erre, és az egyik dolog e, az, az hogy kockázati tőke hiányzik, hogy előre mozdíthassák ezt a programot, második akadály pedig a bürokráciával, az adminisztrációval kapcsolódik, a google semmi semmi ilyenfajta nehézséggel akadálya nem kellett megküzdenie, de hát ezért tartanak ott a mi vállalataink, ahol. És hát ennek közvetlen ö, következménye, hogy az Egyesült Államok felel az, innováti, az innováció 70%-át, az innovációs termék 70%-át az elmúlt évtizedekben. Egyszerűen nem teremtettük meg azokat a feltételeket, azt a környezetet, hogy a mi vállalataink ki tudják aknázni a lehetőségeiket. És most akkor eltérnék konkrétabban erre a jelentésre, és köszönöm szépen, elnök úr, hogy időt hagyott arra, hogy ezt szélesebb kontextusba helyezzem. De most rátérve a jelentés, az egyik legfontosabb dolog, amit szeretem volna elérni ezzel, hogy valóban intelligens szabályozást érjünk el a teljes törvényalkotási folyamatban, tehát azonnal a tervezetek, a kezdeti konzultációk szakaszától a, a parlamenti tanácsi elfogadás szabályozáson át egészen a végrehajtásig intelligens szabályozást kell bevezetnünk. Tehát nem azt jelenti, hogy a folyamat egyik-másik pontján kell beavatkozunk, hanem a teljes folyamatot, a teljes törvényalkotási folyamatot úgy kell alakítanunk, hogy hogy az valóban azokat a célokat szolgálja, amelyet el akarunk végső soron érni. csökkentenünk kell a szabályozói terheket, szabályozási terheket. Ez a bizottságnak is a célja, tehát a parlamenten kívül is ez egy nagyon fontos cél, és ez a ház is elkötelezett mert Szeretném ezt megerősíteni. A, a jogi szakbizottság is szeretném támogatni ezt szeretnék egy új szabályozási költségi programot bevezetni. Ez néhányak számára nem tűnik, elég komolytalannak tűni. De ez közvetlen javaslatokra alapul a kereskedelmi ágazatban. Egyszerűen szükség van arra, hogy a túlszabályozottság miatt akadályokat lebontsunk, és ez költségekkel is jár. És hogyha itt csökkentjük a költségeket, ez máshol plusz forrásokat jelent. Sokan kérték ezt, és úgy gondolom itt az ideje, hogy válaszoljunk ezekre a felvetések. Segítenünk kell a KKV-kat, minél jobban támogatnunk kell ők, őket. És a KKV-k tesztének az újbóli bevezetése, úgy gondolom, ez hasznos lehet. Tehát ami, hogyha megvizsgálnánk valamennyi szabályozás intézkedés, hogy ez milyen hatással van a KKV-kre, ez nagyon hasznos lehet. Csak hogyha valóban világos és, és robosztus oka van annak, hogy őket is bevonjuk a bizonyos szabályozásba a kisvállalkozásokat, akkor tegyük ezt meg, hiszen a KKV-k alkotják a gazdaság gerincét, és nem szabad túlterhelni a gazdaságunk gerincét garantálnunk kell, hogy könnyítsünk a helyzetükön. Aztán, a kulcsfontosságú üzeneteket illeti ebben a jelentésben, úgy gondolom, hogy politikai vezető szerepet kell vállalnunk. Jelenleg a bizottság elnöke felel ezért a napirendi pontért, tehát a jobb, az intelligensebb szabályozása az az ő hatáskörébe tartozik, de ez a problémát is vet fel, hiszen hiszen hát nem, nem tud folyamatosan prioritásként kezelni ezt a kérdést, és akkor ö, sokszor háttérben szarul ez a kérdés. Ezért szeretnénk sokkal szigorúbb és célzottabb politikai vezetést ö, ö, előmozdítani ezen a téren, hogy ezt a napirendi pontot valóban a teljesüléséig valaki célzottabban végigkísérje politikai szinten. Mert különben nem fogjuk elérni azt a célt, amelyet szeretnénk. Aztán két-három apró pont, amely jelenleg nincs benne a jelentésben, de végső soron bele fog kerülni a jelentésbe. Szeretném, elnök úr, kiemelni a nemzeti parlamentek szerepét, illetve a mi kapcsolatunkat a nemzeti parlamentekhez a Lisszaboni szerződés követően itt ugye nagy változások történtek, nagyobb a befolyásuk, és szeretnék erre alapozni, szeretném őket erősíteni. De mit is kell itt szem előtt tartanunk? Vannak itt gyengeségek, gyenge pontok a rendszerben különösen a jelenlegi időkeretek tekintetében a válaszok, amelyeket adnak a parlamentek nem mindig elégségesek, illetve a parlamenti szakbizottságok és a nemzeti parlamentek se tartják be mindig a, ezeket az időkereteket, és nem adnak megfelelő válaszokat. És hát sokszor csak a nemzeti parlament nyelvén elérhető a dokumentum, de legalábbis nekünk gondoskodunk kellene arról, hogy megfelelő fordítást biztosítsunk a munkánkhoz. És most átugrom a legutolsó pontot ezzel kapcsolatban, elnök úr. Aztán a jelentéssel kapcsolatos határidők. Úgy gondolom, hogy a módosítókat jövő hónap végéig lehet benyújtani, de eh, eh, javítsanak ki, hogyha nem vagyok teljes mértékben eh, tisztában a helyzettel úgy gondolom, hogy ez olyan fajta munka, amelyel valóban ennek a szakbizottságnak kell foglalkoznia, és nyitott az irodám, hogyha bárki, bármelyik kolléga bármilyen javaslattal tudna ilyen, ne habozzon, azonnal forduljon hozzám, és megpróbálom azt integrálni ebbe a jelentésbe még ezen a szakbizottsági héten. Hát nagyon jó a kapcsolat a kollégák között, és ez egy olyan napirendi pont, amely kapcsolatban nagy az egyetértés, úgy gondolom, elnök úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Karim úr. Valóban a Microsoft alapítása kudarcot vallana Európában, nem lett volna elég tőkéjük, illetve a nemzeti szabályozási rendelkezések megakadályoztak volna a Microsoft létrehozását. Most pedig Lichtenberger kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen! ugye most szembe kell néznünk egy monopól rendszerrel, amelyből már alig tudunk kiszabadulni. És ez inkább akadályoz az innovációt, mint elősegíteni, vagy amennyi innovációt termelt maga, annál jobban akadályozza az új innovációt. Egy kis megjegyzéssel élnék éppen ezért. Ugye itt szó volt a bürokrácia leépítéséről, hogy az lenne, a nagy orvosság, a recept, a megoldás, ez normál esetben általában a piac óriási szereplőit segít, és nem a KKV-kat. Ezért én nem látom ebben a bölcsek a megoldást. Úgy gondolom, ezt másképp kell megközelítenünk. Elsősorban a piaci torzolások ellen kell fellépnünk, a, piaci erőfölényel való visszaélés ellen kell fellépni. Ugye most azt mondjuk, hogy a bürokráciát lépítjük, akkor minden KKV virágazni fog. Hát a gyakorlat ennek az ellenkezőjét mutatja hogyha minden játékszabályt megvizsgálom, és akkor azt látom, hogy az elefánt és az egér versenyzik, akkor tudom előre, hogy ki fogja megnyerni ezt a versenyt. Tehát nem szabad itt ezt ennyire rövidre zárni és úgy gondolom, hogy az intelligens jogszabályalkotás jegyében egyensúlyt kell teremtenünk, nem pedig a, a, a régi téziseket kell elfogadnunk, mint hogyha azok mindig működnének. Aztán a célszerűség kérdésem. Az innováció ugye Amerikában nagyobb mértékben valósul meg, mint nálunk, legalábbis ugye ezt hallhattuk úgy gondolom, hogy Amerikában több innovatív termék jut el a piacra. Ez a döntő különbség. Nálunk ez kevésbé valósul meg. A mi vállalataink is ugyanolyan innovatívak, csak nagyon kevés szabadalmat nyújtanak be. De kevés pénzt fektetnek be a, a, a, annak érdekében, hogy az, a konkurenseiket a piacról kiszorítsák de hogy most a szabadalmak számát tekintsük az innováció mércéjének, a, akkor mindenképpen arra a következtetésre jutunk, hogy az Amerika Egyesült Államok sokkal innovatívabb. De hát ott rengeteg triviális, banális szabadalom van, bármi ostoba ötlettel be tudok menni, és szabadalmaztatok bármi sétaközben e, felbukkanó ötletet. Szerencsére Európában nem ez a helyzet, ezt nem tehetem meg nem tesszük ezt csak azért, hogy több szabadalmunk legyünk. A szellemi jogokat sokszor, a szabadalmakat sokszor arra használják az Egyesült Államokban, hogy kitúrjanak másokat a piacra, és nem azért, hogy igazságos társadalmi szerződést kössenek, ami egyrészt a közzététel, és az időleges monopóliumot is magába foglalja. Erről itt sokszor megfelelkezünk, ugye? Tehát én, én sokkal inkább a kiegyensúlyozottságról beszélnék, mint Európa erősségéről, és ezt nem szeretném elveszíteni. Az, a rendszer amerikanizációja egész egyszerűen nem is működne Európában, mert ma is láthatjuk azt, hogy a, a progresszív törvényalkotás a tanácsban kudarcba fullad, mert a tagállamok ezt blokkolják, kisebbségeket alkot, azért, mert mindenféle nemzeti szenteheneket védelmezni kívánnak. Hát ezt is látnunk kell, ha erről beszélünk. És hogyha azt hiszük, hogy az amerikai rendszer imitációjával majd itt ha ugyanolyan eredményeket érünk el, és ugyanilyen irányban megyünk, hát akkor ez egy nagyon rövid távú gondolkodást takar, hiszen ami itt hiányzik, az az, hogy nem, az a kockázati tőke, amely segíteni az, hogy a jó ötletek valóban piacra jussanak. És úgy véljük éppen ezért, hogy itt kellene lehetőségeket teremteni a, arra, hogy, hogy az, az ezzel kapcsolatos szabályokat le tudjuk bontani a bürokrácia lebontása elsősorban, mint mondtam, a nagyokat segíteni, és hát ez azt jelenteni, hogy a jelenleg a piacot uraló vállalatokat még erősebbé tennénk, hogyha nem vigyázunk. Éppen ezért én óvatosabb lennék, és nem remélnék annyira nagy sikert a szabályok leépítéséből. Szóval, kolléga kapja meg azt. Grazie, Presidente. Come ogni anno... Köszönöm szépen. Ezen kérdésekkel évente foglalkozunk, és azzal, hogy jobb jogszabályozást kell kialakítani. Természetesen én semmilyen módon sem szeretnék tiszteletlen lenni a kollégám felé, az alapszerződés természetéből adódik, hogy eléggé kafkai a helyzet. Egy pár évvel ezelőtt megszületett ez a jelentés, és vannak, akik már sok éve itt vannak. Őszintén szólva, egyik évről a másikra állandóan javítjuk a jogalkotó rendszert. Persze még lehet tovább javítani ezen, de azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha ezzel csak időnként foglalkoznánk. Vannak célkitűzéseink, de azért ezzel elég lenne csak időnként foglalkozni. Vagy tudunk megfelelően jogalkotni, vagy sem, nem kellene ezzel évente foglalkozni. És szerintem ezt el kellene fogadni, és ezért a jelentésnek szorosan kell kapcsolódnia a másik éves jelentéshez, amely talán indokoltabb, amely a jogalkotás hatását értékeli ugyanis néha, amikor egy jogszabályt átültetnek és alkalmaznak, akkor ezt nem megfelelően teszik, nem alkalmazzák megfelelően a jogszabályt, és néha ez azért van, mert nem foglalták megfelelő keretben már eredetileg a jogszabályt, nem eléggé egyértelmű, de ez egy nagyon hatékony eljárás. Köszönöm. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący pewnym sensie zgadzam się z kolegą. Szívka kolega kapja meg a szót. Köszönöm. Speroni úrral bizonyos szempontból egyetértek. Nagyszerű lenne, hogyha mindig legmagasabb szintű jogalkotást tudnánk elérni, de hát tudjuk, hogy ez nem mindig sikerül sajnos. Ebben a szakbizottságban is úgy erre készítjük a jelentéseket, különböző indokoknál fogva mi is foglalkozunk olyan jelentésekkel, amelyek intelligens szabályalkotással, törvényalkotással foglalkozik. Hát mindig lehet valami újat hozzátenni. De Karim úr megközelítése nagyon tetszik. Egy, egy új ö, fényt vett erre a témára. Itt ugye arról is van szó, hogy a felelősséget kire terheljük rá, kinek kell betartatnia ezt a törvényt hiszen ez inkább a végrehajtásról szól. Itt a biztosokról és szó van. Talán ezekre a kérdésekre is választhatnánk. Jelenleg elég biztosan rendelkezünk. Úgy gondolom, hogy Karim úr gondolatai nem is elfogadható. Aztán, hogy mire kellene figyelemmel lennünk a jelentéssel kapcsolatban. Először is utalnék a polgári kezdeményezésre, ez egy új eszköz az Európai Unióban, és jó lenne, hogy a jelentésben is utalás látnánk -e erre az újfajta kezdeményezésre. Ezen kívül erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében is, hogy hogy a parlamentekre, a nemzeti parlamentekre is utaljunk ebben a jelentésben, hiszen tudjuk, hogy nem minden parlament eh, van hasonló álláspontom. És ami Karim úr jelentésében szintén olvasható, az az, hogy mi, mindent alá kellene támasztani korrelációs táblázatokkal. Úgy gondolom, ez egy kiváló javaslat, ezt mindenképpen támogatni fogjuk. De lenne egy negatívabb megjegyzésem is. még hozzá arra vonatkozóan, hogy a dokumentumban milyen preambulum bekezdések jelennek meg. Itt ugye különböző dokumentumokra uh, találunk utalást, hivatkozást, például a brit kormány, a dán kormány, a holland kormányra is uh, történik utalás, nem tudom, hogy ez szerencsése, hogy a preambulum bekezdésekben olyan dokumentumokra hivatkozunk, amelyek az egyes tagállamokból származnak. Ez ugyanakkor hosszabbás teszi ugye a preambulum bekezdések listáját. Talán néhány kevés reáliára szűkíthetnénk ezt a költ. és hát itt nem is minden bekezdés vonatkozik az akadályok, a bürokrácia, a szabályzás leépítésre, különösen a vállalkozások területén, hanem általánosságban egyszerűsítésről van szó, a, hatás, a hatástanulmányok kapcsolatos felvetés viszont nagyon tetszik. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Wikström kolléga kapja meg szót. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy kiváló javaslatot hallhattunk, mindenképpen én szerintem észszerű javaslatokat. Azt gondolom, hogy ezzel tisztázzuk magát a problémát. Valóban már régóta foglalkozunk vele, ez olyan, mint egy állandóan visszatérő film, de azt kérném önöktől, hogy emlékezzenek arra, amit Václav Havel mondott. Biztos, hogy van valami, ami meg kell, hogy törje a helyzet feltételeinek a láncát. Azt gondolom, hogy itt erről van szó. Ez a vélemény kiváló. Azt gondolom, hogy a jobb jogalkotás az önmagában egyáltalán nem rossz dolog. Meg kell nézni, hogy milyen lehetőségek vannak, és milyen kapacitások vannak erre. És azt gondolom, hogy az előadónak igaza van, hogy egy biztost kér, hogy egy biztos foglalkozzon a kérdéssel, ezt észszerűnek tartom. Megnézzük, hogy milyen következményei lesznek a mi jogalkotásunknak, de soha nem tudjuk eléggé kiemelni, hogy milyen fontos, hogy jó értékelések, hatástanulmányok és korrelációs táblázatok szülessenek a jogalkotással kapcsolatban. Azt gondolom, hogy nagyon fontos visszatérni erre a kérdésre, és megnézni még egyszer ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy Speroni kollégának a kafa hasonlatával igaza volt, tehát hogyha nem lenne a Karim jelentés, akkor minden még rosszabb lenne. Kurt Lechner, majd a jelentéstevő. Az utolsó megjegyzésedre szeretnék visszatérni. Tehát ha mi nem lennénk, akkor eh, rosszabb lenne a helyzet. Tehát én nem a parlamentet gondolom a mi alatt, megnézem a parlament dokumentumait, és azt, hogy mi minden áll abban, miről döntünk, mit kérünk, akkor a kompromissz keresés szempontjából ez nem mondható el a parlamentről. Egyébként minden, mindazon egyetértek, amit a kollégák mondtak. Igazából szélmalom harcot ö, folytatunk, mint Don Quixote. 20 évvel ezelőtt um, Kohl csatlakozott egy vitához, és azt mondta, hogy a legjobb lehetőség a gazdaság fellendítésére és az innováció biztosítására az lenne, hogyha Bonn nem csinálna semmit, ez az a kormány nem csinálna semmit. Azt gondolom, hogy európai szinten is jó lenne mindez. Karim kolléga, parancsoljam. Chairman, thank you. Can I thank, um... Köszönöm, elnök úr. Köszönet a kollégáknak konstruktív hozzájárulásukért. Mindenképpen feljegyeztem az összes javaslatot, és foglalkozom majd velük. Remélem, hogy nem ezt a benyomást keltettem. Én nem akarom itt a kollégáknak megtanítani, hogy hogyan is hogy hogyan kell a munkánkat végezni. Hát van, aki már évek óta itt van, és mindenki tudja, hogy hogyan ne essen ebbe a kategóriába. Ami a preambulumpontra való hivatkozást illeti, és bizonyos tagállamokra való hivatkozást a preambulumpontban, hát az egész jelentésnek az alapja és azt akarom kiemelni, hogy én ezt egy olyan gyakorlatként akarom felhasználni, amely során a nemzeti parlamentekkel a munkakapcsolatot tovább erősítjük, az összes nemzeti kormányjal is. Elolvastam még egyszer, ami a preambulum pontban szerepel. Először is konkrét hivatkozás egy jelentésre, amelynek a címe a Smart Regulation, amely három fő tagállamból érkezik hogyha kihagynánk ezt a jelentést, akkor az mi jelentésünk a legfőbb, az egyik legfőbb hivatkozást hagyná ki, és azt gondolom, hogy mivel ez nagyon fontos ez a jelentés, ezért kell rá hivatkozni, amit én is meg, meg is tettem. Másik anyagokra is hivatkoztam, és a tagállamokból és államfőktől és kormányfőktől érkező levelekre is, de ezen dolgok közvetlenül is kapcsolódnak ahhoz, amit mi próbálunk elérni. És azt gondolom, hogy ez nem egy rendes ciklus. Jelenleg a Lisszabon után nagyon jó időpont ez arra, hogy mérleget készítsünk ebben a jelentésben, és felhasználjuk arra, hogy megerősítsük a menetrendünket. És tudom, hogy a munkánk nagy része az interreláció az intézmények között, és mi a parlament és a szakbizottság fel tudjuk ezt a jelentést használni arra, hogy mi elmondjuk, hogy mit gondolunk arról, hogy hol vannak a mi hatásköreink, és hogy hogyan akarunk ezekkel élni. És ezt akartam én is itt a jelentésben feljegyezni. És még egyszer elmondanám, amit már az elején elmondtam, hogy a nyitott kapuk politikájával kapcsolatban Kérem, hogy írjanak nekem e-mailt, mondják el a véleményüket, amennyiben lehetséges, én ezt figyelembe veszem, és a módosítókra majd a következő szakaszban fogunk rátérni. Köszönöm. Good. Köszönöm szépen, rendben. Június 1 12 óra a módosítók benyújtásának határideje, és miért van ez később, mint május 31-e? Az a versenytanács ülése miatt van így, tehát június 1 déli 12 óra. A következő Lechner kolléga jelentése. Köszönöm szépen, elnök úr! Azt gondolom, hogy nincsenek problémák ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Beszéltük a jogalkotásról, így felgyorsítása, javításról van szó, szóval kommunikáció felgyorsításáról és javításáról, és remélhetőleg nem arról, hogy további bürokratikus akadályokat teremtsünk, de ez természetesen nem zárható ki teljesen. Már beszéltünk a zöld könyvről, itt még ez a probléma megvan, a cégjegyzékek összekapcsolásáról van szó. Utalnék arra, amiről már szó esett egyértelműsíteni kell azt, hogy a jogi jelentősége a cégjegyzékeknek más és más a különböző tagországokban. A kontinens és az angol száz jogkör között is jelentős különbségek merülnek fel. Európában, a kontinensen a cégjegyzékek tartalma tartalmában hisz a közvélemény, más országokban ez nem feltétlenül elmondható. És természetesen itt a pontosság és a megbízhatóság kérdése is felmerül. Lichtberger asszony és tette megjegyzést Kárim úr, illetve Kárim úr is. Ez lehet, hogy sokkal gyorsabban, mentesen jut el az ember az angol száz cégjegyzékhez, de erre nem hagyatkozhat. Tehát együtt kell látni ezeket a jegyzékeket, nyilvántartásokat, és éppen ezért a bizottsági javaslattal általában véve egyetértek, és jónak tartom azt, Ugyanúgy, mint a fogyasztói jogoknál megpróbál arra összpontosítani, ami a lényeg, tehát a javítás és a kommunikáció felgyorsítása, valamint a különböző cégjegyzék nyilvántartások összekapcsolása. jogi következményei nem képezzék ennek az irányelvnek a tartalmát. Három már meglévő irányelvre történik utalás, a módosítási javaslat. Az első a második székhely kapcsán, az összeolvadásokra vonatkozóan, illetve az ezzel foglalkozó irányelv kapcsán. Ez, itt nagyon fontos, hogy javuljon a kommunikáció a cégjegyzékek között, és a harmadik pont a 68-as irányelv az első társasági irányelv. Nagyon fontos, hogy ezen módosítsunk 2011-ben. És itt a betekintésről van szó legfőképpen, a cégjegyzékbe való betekintésről. Itt pedig két dolgot tartok fontosnak, illetve javításra szorulónak. Tehát fontos, hogy a módosítások 15 napon belül jelenjenek meg a cégjegyzékben. Ez nem lehetséges technikai szempontból sem, és gyakorlati szempontból sem. Olaszországban, Franciaországban és Németországban, hogyha a cégjegyzéki bejegyzésről van szó, akkor e, ehhez előzetes ellenőrzésekre van szükség, meg kell vizsgálni, hogy helyesek-e az adatok, és ez 15 napon belül nem megoldható én itt egy eh, módosítóra teszek majd javaslatot. A második pont, jónak tartom, hogy előírás van arra vonatkozóan, hogy amennyiben eh, betekintés történik a cégjegyzékbe, akkor az érintett erről eh, értesül a cégjegyzék jelentőségéről, tehát ez nem jogi jellegű információ, erre utalni kell, hanem információ cseréről van szó, és az információhoz való jobb hozzáférésről. Technikai oldal a következő. Én nem rendelkezem eh, technikai jellegű tapasztalattal és szakértelemmel. A bizottság előírja azt, hogy ismerni kell. a platformot, illetve tisztázni kell azt, hogy ez milyen platformon valósuljon meg. Jelenleg még nem érett meg az idő a döntésre, én ezt nem tudom igazán áttekinteni, lesznek aggájaink, és el kell gondolkodni arról, hogy a delegált jogi aktus kapcsán mit tervez a bizottság, ez nem megy túl messze, nem kell ezt korlátozni. De, mint említettem, jónak találom a javaslatot. Rövidnek és logikusnak. Szükség lesz majd pontosításokra a részleteket illetően, ami pedig a bürokráciát illeti, ami az ismereteket, illetve a platformot illeti. Tudni kell azt, hogy mi történik a cégjegyzékekkel, hogyan kerülnek ezek összekapcsolásra, és nem szabad újabb terhekkel megnehezíteni a vállalkozások életét. Az irányelv erre nem is tesz javaslatot, és a delegált jogi aktusok segítségével fontos ezeket a részleteket megoldani. A saját elképzeléseimet nem szeretném részletesen taglalni. Általában véve jó a javaslat, meg kell várni a tagországok véleményét a költségekkel kapcsolatban. Az irányelv egyenlőre ezt a kérdést nem oldja meg. Várom a kollégák javaslatait. Azt gondolom, hogy áttelhető időn belül ki tudjuk alakítani a saját állásfoglalásunkat. Köszönöm szépen, van-e hozzászólás ezzel kapcsolatban? Nincsen. Akkor köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. A módosítók benyújtásának határideje rögzítette a 29-es, 30-as pontban, nincsen semmi. Áttérünk az egyebekre, korábban ezt már megbeszéltük, tehát kipipálhatjuk. A következő ülése május 23-án délután kerül sor. Köszönöm szépen mindenkinek a hatékony és gyors munkát. Ja.